pulpituson, és most tájékoztattak arról, hogy én leszek az elnöke ennek az ülésnek, és gyorsan kezdjük is meg a munkánkat, pontosan ezért még egyszer elnézésüket kérem, hogy kicsit késedelmesen kezdjük meg ezt a szakbizottsági ülést. Mr. Tavares, rapporteur of the review of the US. Tavares, úr azt kérte, hogy az ő jelentéséről, az emberi jogi jelentésről szó vitáról vita után tartsuk meg 11 órakor. Azután, miután itt volt körünkben a ciprusi miniszter, aki beszámol a külügyi tanács eredményeiről, amely október 15-én volt ez évben. Ugyanakkor Sárkesz asszony jelentése, Sárkesz asszony jelentése a digitális szabadság stratégiájáról elhalasztásra került. I have the pleasure of it. Azzal a megtiszteltetésért, hogy itt van közünkben Sarah Cliff, az ENSZ politikán helyettese, és a globális polgári kapacitásokról fog beszélni. Inkluzív politikai folyamatokat támogatja Klitve asszony az együtt, a igazságszolgáltatás, illetve a kormányzat adatok működése szempontjából. Hát Cliff. Ezzel azonnal meg is adnám a szót eh, Cliffe asszonynak, és eh, még egyszer elnézésüket kérem, mert így is nagyon sok időt veszítettünk, de megadom önnek a szót. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszélhetek a polgári kapacitások kérdéséről önökkel. A polgári kapacitások kérdése egy ENSZ kezdeményezés volt, amely abból fakadt, hogy rájöttünk, hogy nem tudjuk támogatni az erős nemzeti intézményeket, ahogy az elnök is elmondta a bevezetőjében, amelyek esetlegesen politikai képviseletet nyújtathatnának a polgári védelemnek, vagy akár a bíróknak, ügyészeknek, a gazdasági intézményeknek, amelyek alapvető munkákat hozhatnának létre. Hogyha nem tudjuk támogatni ezeket a nemzeti intézményeket, amelyek a konfliktusos országokban találhatók, akkor ezek a konfliktus utáni újjáépítési programok nem igazán lesznek sikeresek. Tehát más szavakkal rájöttünk arra, hogy a nemzeti intézmények támogatása az olyan országokban, mint például Líbia, Jemen, Elefántcsontpart, Libéria, Haiti, Timor, ezek mindenképpen a figyelmünkre rászolgálnak, és főként a békefenntartás szempontjából. Az ilyenfajta intézmények ezekben az országban nagy szerepet játszanak a békefenntartásban, viszont nem elegendőek önmaguknak, önmagukban ahhoz, hogy meg lehessen előzni a további konfliktusok kialakítását. Ahogy az elnök is elmondta a bevezetőjében, öt területet fed le ez a program, amelyekkel megpróbálunk egyfajta programot létrehozni, például a politikai biztonság, jogállamiság, gazdasági fellendítés és munkahelyteremtés, ez az a program, illetve az alapvető adminisztráció. Ez egy olyan kezdeményezés, amely levonta a tanulságokat, amiket a nemzetközi közösség kicsit fájdalmasan tanult meg a különböző békefenntartó missziók során Timorban és Haitiban, vagy az afganisztáni iraki tapasztalataink alapján. Ezek a tanulságok azt mutatták, hogy nehéz volt technikai modelleket más társadalmakra átvinni, viszont nagyon nehéz az intézményeket is áthelyezni e, egy államból a másikba. Az, hogy elég gyorsan lehessen reagálni a polgári kapacitás képítésére. Ez is egy nehézség, főként az átmeneti kormányok esetében, akik megpróbálják képíteni a bizalmat az állampolgárok irányába. Tehát ezen tanulságok mellett a civil kapacitás programja három dolgot tesz meg, tehát országokkal működünk együtt, támogatjuk az adott országokat, partnerséget hozunk létre arra, hogy szakértelmet adjunk át, és támogatjuk az ENSZ rendszerén belüli reformot. Gyorsan átmegyek ezeken a területeken, és talán kiemelem azokat a pontokat, amelyek amelyek közös kihívást jelentenek az EU-nak, illetve az ENSZ-nek is. Az ország specifikus részvétel szempontjából az elmúlt évben együttműködtünk az átmenet kapcsán Líbiában, Libériában, Elefántcsontparton, Dél-Szudánban, Haitiben, illetve Timorban is. De csak csak jutottunk Jemenben, és és kollégám is itt van köze, körünkben, aki Szíriában egy másfajta monitorozási feladatot végez el. Ezek a tapasztalataink, ez nagyon, nagyon fontosak az önök számára is, de az ENSZ számára is. Az első ilyen fontos tapasztalat az az volt, hogy politikai biztonság, illetve fejlesztési eszközökre van szükség ahhoz, hogy támogatni tudjuk az átmenetet koherens módon. Libériában már évek óta volt arra törekvés, hogy a béke ö, csapatokat lehessen támogatni annak érdekében, hogy a belső biztonság fenntartható módon létrejöjjön, de ez néha rosszul sült el különböző okokból kifolyólag, hiszen a békefenntartó erők illetve ez a fajta béke fenntartás nem kötődött fejlesztéshez. Még akkor is, hogyha a rendőrséget és az igazságszolgáltást összevonták, nem volt hosszú távú költségvetés a libériai kormányban arra, hogy fizetni tudják a rendőrök, illetve a bírósági munkatársak fizetéseit. Az elmúlt időszakban együttműködtünk a mi fejlesztési osztályunkkal, illetve a politikai biztonsági osztályunkkal, és létrehoztunk egy olyan fajta stratégiát a Lib- Libériában, amely a két aspektust ötvözi, a békefenntartást, az igazságszolgáltatást, de azt is biztosítottuk, hogy a költségvetés is meg legyen hosszú távon, például a Világbank vagy az IMF támogató programjai segítségével. A másik fő tanulság, amit levontunk, az az, hogy megfelelő módon kell terveznünk, és figyelembe kell vennünk a politikai ciklusokat. Az önök szakbizottsága bizonyára tudja azt, hogy a politikai ciklusok a döntéshozatalban sokkal hosszabb ideig tartanak, de még így is a válságból kilábaló országok, ahol a politikai vezetőség nem tapasztalt, akkor is gondjuk van. We have adjusted uh, to respond to this. És hogy erre tudjunk válaszolni, elfogadtunk egy lépcsőzetes programot, és rájöttünk arra, hogy szükség van bizonyos alapvető stratégiára, viszont azt is láttuk, hogy a libiaik számára is időbe telik az, még saját politikai döntéshozatalokat kialakítják. És ezért több fázisra osztottuk a missziónkat. A harmadik tapasztalatunk, tanulságunk, és ez ugyancsak releváns számunkra is, de az EU számára is, az az volt, hogy vannak érdekes partnerségek, amelyek kapacitásokat lehet kiépíteni, amelyek magba foglalják mind a déli, mind pedig az északi országokat. Ismételten egy példával szolgálhatok az arab tavasz országaiból, illetve az ottani átmenettel kapcsolatban. Ezekben az országban nagy érdeklődés mutatkozott az EU belső tapasztalatai iránt, az átmenettel kapcsolatban, tehát, hogy mit lehet tenni az, azzal az örökséggel, például az olyan biztonsági erőkkel, amelyek esetlegesen egy autoritári rezsimet szolgálták, és nem a teljes népességet, hogyan lehet támogatni a független igazságszolgáltatás, stb. Tehát ezek az országok nagyon nagy érdeklődést mutattak az EU e, átmenettel kapcsolatos tapasztalatai irán Kelet-Európában, de olyan országban is, mint például Spanyol vagy Portugália, persze ezek a tapasztalatok sokkal messzebbre nyúlnak vissza. Hangsúlyozták azt, hogy mennyire fontos az számukra, hogy egy olyan rendszer legyen, amely az ő régiójukból fakad, ahol az arab nyelv fontos, hiszen nem olyan sokan beszélnek angolul vagy franciául az ebben a társadalomokban, és persze ismerni kell a, a helyi kontextust is. Az egyik e, tanúság az az volt, hogy mennyire fontos az, hogy egy olyan fajta rendszert hozzunk létre, amely egyesíti az északi országokat, beleértve az Európai Unió tagállamait is, amelyeknek nagyon nagy tapasztalata van az intézmények kiépítésében, amelyekben megfelelő az irányítás, viszont együtt kell működnünk a helyi szomszédokkal is, tehát az, azon országok szomszédaival, amelyek átmenet alatt állnak, hiszen ott is vannak megfelelő tapasztalatok. Utolsó pont a tapasztalatainkkal kapcsolatban, a tanulsággal kapcsolatban, ez a partnerség észak és dél között, hogy segítséget tudjuk nyújtani az átmenet alatt álló országok számára. Egy példa erre, van egy olyan programunk, amelyet Dél-Szudánban hoztunk létre, ahol a norvég kormány együttműködött az etiópiai, kenyai és ugandai kormányokkal azért, hogy létrehozzanak egy rendszert a fő adminisztráció számára, az új kormányzat számára. ez egy olyan funkció volt, amelyek korábban nem rendelkeztek ezek az országok. A második fő áramlata a munkánknak ez a partnerségek kialakítása a szakértelem számára, és a fő gyakorlati lépés az az volt itt, hogy létrehoztunk egy fórumot, amely a szakértők számára, akik a tagállamokból érkeznek, tehát mint a kormányzati szervek, mint pedig a nem kormányzati szervek számára lehetőséget teremt, akiknek a tapasztalata releváns lehet a konfliktus utáni helyzetben. Két elv volt számunkra nagyon fontos az ENSZ-ben. Először is azonosítani kellett a releváns szakértelmet, és ennek során rájöttünk, hogy az ENSZ ezt nem tudja gyerül megtenni, az intézmények képítése nagyon széles körül, és nincs meg a saját szakértelmünk, és Együtt kell működni azok az országokkal, akiknek van tapasztalatuk abban, hogy hogyan lehet segíteni a konfliktus utáni átmenetet, vagy belső tapasztalatból ö, van ilyen szakértelmük, vagy pedig külső együttműködési programok által. Ez a fórum, a CatMatch. nagyon egyszerű az elképzelés emögött, az országok, vagy az ENSZ, szempontjából olyan tagállamokról van szó, ahol az NGO-k rendelkeznek szakértelemmel. A rendszer lehetőséget nyújt az országok számára, hogy különböző forrásokat használnak fel a szakértelem szempontjából, tehát megpróbálunk egy egyszerű forrást létrehozni az országok számára, akik ezt igénylik. Az utolsó része a munkánknak az a belső ENSZ reform. Nem szeretnék itt részlebe bocsátkozni, akár csak minden más szervezet, nekünk is meg kell vizsgálnunk a saját folyamatainkat, hogy azok gyorsak legyenek, gyorsan tudjanak reagálni, akkor, hogyha átmeneti országok segítséget kérnek, rugalmasnak kell lennünk ahhoz, hogy segíteni tudjunk az ilyenfajta országoknak. De egyik terület ennek a munkának, amit szeretnék kiemelni, és ez minden több, minden multilaterális szervezet számára probléma lehet, ez pedig az, hogy egyesíteni kell a különböző osztályokat, részleket, amelyek a politikai biztonsági területen, illetve a fejlesztési területen dolgoznak. Az elmúlt kilenc hónapban a jogállamiság kapcsán megpróbáltuk egyesíteni azokat a kollégáinkat, akik a békefenntartó műveletekkel foglalkoztak, vagy a emberi jogokkal, illetve az ENSZ fejlesztési programjaival, és ők korábban teljesen elszigetelten dolgoztak a saját területeiken. Tehát az volt a célkötőzésünk, hogy ne legyen felszabdalva a ez a fajta terület, hanem egyes Államokban lesz használni, például Libériában, lefáncson, tartom hogy Libiában. Ezzel le is zárom, tisztelt elnökor, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. <clears throat> Cliff asszonynak nagyon szépen köszönöm, hogy röviden felvázolta nagyon is fontos tevékenységét, fontos információkkal szolgált. Megnyitom a vitát. Léne úrnak adom meg, Leinen úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon szépen köszönöm, tisztelt asszonyom, ezt a bemutatást. Azt hiszem, hogy ez a bizottság, ez a parlament nagyon nagy hangsúlyt fektet az országok újjáépítésére, civil lakosság életének javítására, éppen az EU nagyon sokat segített, mint egy puha hatalom. Az EU ugye nem egy hadvezető, nem egy katonai manővereket igazgató egyesület vagy szervezet. A háború katonai bevetés és a polgárháború gyors lefolyású. A helyreállítás azonban nehézkes, főleg ott, ahol káosz uralkodik, ahol nincsen rend, nincsen közrend, nincs politikai rend, nincs igazságszolgáltatás ahol alapvető infrastruktúrális hiányosságok vannak. Az én kérdésem az, hogy ez pontosan hogy történik, amikor az ENSZ aktív egy országban. Megállapodnak az adott kormányjal, ha van ilyen. Önök hogyan tudnak úgymond fellépni egy országban. Szerződést kötnek az adott országgal? Ez az egyik kérdésem. Másik kérdés, hogyan működnek együtt az EU-val? Ugye mi is még alakulunk, hogy úgy tetszik, különböző lehetőségeink vannak a külpolitika, a fejlesztési politika segítségével fellépni, néha kicsit átfedések is vannak, néha egymással konkurál a két ágazat, a kül- és fejlesztési politika. Minket érdekelnek a világ más részein beszerzett tapasztalatok, a közép-kelet-európai tapasztalatok, korábban Portugália, Spanyolország szolgáltatott megfelelő tapasztalattal. Hát Libéria, Líbia, Jemen, nem nagyon tudom elképzelni, hogy ők mit tudnának tőlünk tanulni. Egészen más helyzetekről van itt szó, egészen más. Nem tudom, hogy a kommunizmusból a demokráciába történő átmenetből levonhat olyan tanulság, amit ők fel tudnak használni. Köszönöm szépen. A kollégákat arra bí, kérném szépen, hogy most tegyék fel a kérdéseket, hogy Sarah Cliff asszony majd az összes kérdése tudjon válaszolni egyben. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos humanitárius feladat, amiről itt szó van, és azokban az országokban, ahol dolgoznak, egy csak csakozni tudok ahhoz, le a kalappal, ez nagyon bonyolult terület. Ma ugye témánk is, hogy a, a civil kezdeményezések nagyon fontosak Leinen kollégának, kicsit ellent mondanék, vagy kicsit provokálnám. Az Európai Unió valóban civil unió, vagy csak civil külpolitikát követünk-e, de hát most nem ez a fő témánk. Ha megengedik, csak így zárójelben jegyezném meg ezt. Ön is beszélt az átfogó megközelítésről, a comprehensive approachról. Milyen mértékben lehet ebben a megközelítésben a civil katonai együttműködést megvalósítani, és milyen helyet kap a katonik, katonai aspektus mindenben. Hát azért nem a hajánál fogva rángatjuk elő ezt a dolgot, azt hiszem a védelem kérdése eléggé összetett, azt hiszem ezeket az aspektusokat figyelembe kell venni. Ha megengedi, valamit megemlítenék, megkérdezném, hogy időközben változott-e esetleg a helyzet. Haitival nagyon sok tapasztalatot szereztünk Haitiban. Az egyik tapasztalatunk, amelyről olvastam, az az a kapcsolatos, hogy a legutóbbi katasztrófában volt éjség, éhínség is, és a World Food Program jelentés érdekében 2008-ban e, ez az éjség, katasztrófa, felkelésekhez vezetett 96 millió dollárral fel lehetett volna oldani, vagy meg lehetett volna előzni ezt az éhénységet. 600 millió dollárt vett igénybe az ENSZ illetékes szerve a probléma megoldására. Hát ezek az arányok szerintem aggasztóak. Azt szeretném megkérdezni, hogy vannak esetleg ezen a területen változások. Alapvető kérdése más irányba vonat, más irányba vonatkozik. Irakban, Afganisztában, Haitiben kiderült, hogy a pusztán civil fellépés nem fenntartható, nem, nem az állami kapacitásokat támogatja az adott országban, mert nagyon eltérő elképzelések is vannak, hanem azért, mert nagyon sok minden oda vezet, hogy az állami kapacitásokat leépítik. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a helyi gazdaságot is, a nemzeti gazdaságot is fenntarthatóan kell támogatni. Utolsó kérdésem az a kapcsolatos, ha például Afganisztánt nézzük meg külföldi fejlesztő cégek építik ki a, a kapacitásokat, külföldi munkások kapják a bért, elmennek haza, a helyi gazdaságot egyáltalán nem támogatják. Irak, Irakban inkább azt lehet mondani, hogy mintha megerősítenénk a katasztrofát, nem feloldanánk. Nem tudom, hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan tudja beépíteni, hogyan tudják beépíteni. A kérdés az, hogy a rövid, közép és hosszú távú fellépések általában nagyon... Az a kérdés, ezek mennyiben tudják a szociális, gazdasági érdekeket szolgálni az helyi lakosság szempontjából. Általában, általában igen, hosszú távúak ezek a bevetések. Köszönöm szépen. Zamka úr. Ha megengedik, nagyon szépen köszönöm ezeket az információkat, és ugyanakkor szeretnék egy másfajta kérdést föltenni. Nagyon jól tudjuk, hogy az, hogy hosszú folyamat kilábalni ebből a válságból, ez nem háborús helyzet, nem arról van, hogy egy csata eldönt mindent. Ha súlyos válságunk van, a súlyos válság alakik Hát abban nagyon sok idő betellett a válság kialakulása. A válságból való kilábolás még hosszabb ideig tart általában. A kérdésem az, hogy az ENSZ-nek milyen lehetőségei vannak ilyen helyzetben fellépni. Emberi potenciál, hogy mondjuk kialakul egy katasztrófa, segíteni kell, konkrétan az UNO mit tehet, milyen van, milyen csapatai vannak, milyen emberei vannak kiket tudnak elküldeni a helyszínen? milyen szakértőket, szakembereket, hiszen itt szakértőkre szükség van az igazságszolgáltatás területén. De szükség van olyan szakemberekre, akik például a vízért felelősek, tehát vízügyi szakemberekre is szükség van. Ezek a tevékenységek pénzügyileg is valóban fenntarthatók, általában hosszú távúak ezek a programok, és sokba kerül ez. Sok emberre van szükség, és sok pénzre is. Megvan-e a pénzügyi biztosíték ezekre? Mi a helyzet, amikor azt halljuk, hogy problémák vannak az ENSZ költségvetésen? Most néhány kérdést tettek fel, most azt javasolnám, hogy Cliff asszony reagáljon ezekre a kérdésekre, és akkor lesz még egy második kérdéskör. Perfect. Thank you, Chair. Uh, in terms of the, the way in which ami azt illeti, hogy hogyan működik az ENSZ, hogyan működünk, működünk együtt a kormányokkal. Az ENSZ jelenléte az adott országokban kétféleképpen képzelhető el. Szinte minden országban a világon állandó ö, helyi jelenlétünk van, az fejlesztő ügynökségeink, hosszú távon tartózkodnak ott, mindig ott lesznek, tehát mindig van képviseletünk, és a mű munkamódszerük olyan, hogy egy átfogó stratégiát dolgoznak ki a kormányok megbízásából kérésére. És akkor egy ilyen általános megállapodási keretet dolgoznak ki. Amikor ez a helyi jelenlét olyan országban van, ahol hirtelen átmenet vagy válság vagy változás alakul ki, akkor azonnal alkalmazkodniuk kell mármint az ENSZ képviseletnek. Mi segítjük őket abban, hogy konfliktus elemzést tudjanak készíteni, preventív, tek, preventív módon fel tudjanak lépni, ha esetleg a válság kialakulásának veszélye fennáll. A második helyi képviseleti rendszerünk, amikor a BT bízza meg békefenntartó vagy politikai misszióval, néha a rendkívüli megbízottat, közvetítőt küldünk a helyszínre, ez a második fajta helyi jelenlét. Az engedélyező hatóság a BT, nem pedig közvetlenül a kormány, az érintett kormány, ország kormánya. Ami a civil kapacitásokat illeti, világosan kérnie kell az érintett országnak ezt a fellépést, akit lehet ott működni. Ez a terület nem olyan, mint választási megfigyelőket küldeni, vagy csapatokat küldeni, vagy rendőri erőket küldeni. A kapacitás építés a feladat egy befogadó ország minisztériumaiban, akkor csak a minisztériumok, helyi minisztériumok meghívására lehet sikerrel fellépni. Tehát az, ez a fajta misszió sok vitával jár, az érintett kormányokkal hosszasan tárgyalunk arról, hogy milyen sorrendben és mire van szükségük, milyen segítségre. Szorosan együttműködünk az EU-val, e, együttműködési megállapodásaink vannak, két példát adnék erre. Van egy közös e, konfliktus követő szükségletfelmérő mechanizmusunk, ezt Jemenben használjuk, így segítünk a jemeni társadalomnak a nemzeti párbeszéd folytatásában. Aztán, ami a békefenntartás területét illeti, annak a civil aspektusát, hosszú távú eszmecserénk, vagy, vagy tapasztalcserénk van az Európai Külügyi Szolgálat válságkezelő mechanizmusával, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet segíteni az átmeneti országoknak. Tehát az intézményi megállapodás az EU-val nagyon fontos volt, és fontos is. Ami a polgári katonai együttműködést illeti, ez nagyon fontos a mi tervezésünk szempontjából is. Az integrált misszió tervezési folyamat az, az IMPP, mint minden a szervezetünkben, mindenre van betűszó, minden betűszóval jelölünk. Ez olyas valami, amely összehozza a politikai, a katonai, a rendőri, a fejlesztés és a humanitárius és emberi jogi aspektusokat ahol békefenntartó vagy politikai missziónk van. Ezeket együtt tervezzük, az interakciójukat. Aztán kérdezett, hogy mit tanultunk Haiti-ban, hogyan lehet elkerülni a katasztrófákat. Azt hiszem, hogy a nemzetközi közösség alapvetően arról tanult, hogy nem elég csak összeszedni a romokat, hanem egyfajta hosszú távú ellenálló képességet kell kidolgozni. Haiti ugye sokkal inkább ki volt téve, sokkal nehezebben birkózott meg a földrengés következményével, mert a Haiti épületek nem voltak annyira földrengés biztosak, mint esetleg más régiókban. De ez az természeti katasztrófákról van szó. De például a konfliktusok embere alkotta katasztrófák esetében több forrás kell fordítani a megelőzésre, a belső közvetítői kapacitások képítésére, hogy elkerülhessék a konfliktusokat azok. Ez egy költséghatékonyabb megközelítés lehet, mint csupán egy konfliktus követően segítséget adni. Aztán megkérdezték, hogy mi a helyzet a helyi gazdasággal, milyen tanulságokat lehet levonni. Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés, ez, a, ez nagyon az öt kiemelt területnek két nagyon fontos eleme békefenntartást eh, támogatja, mert ha az embereknek nincs munkájuk, ha nem tudják a családjukat eh, ellátni, akkor a demokratikus átmenetbe, a béke folyamatba vetett bizalmuk hitük csökken. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, amelyre nagyon odafigyelünk. Nem könnyű terület ez, nagyon sok ország a világban nehézségekkel küzd, nem tudnak megfelelő munkahelyet teremteni, elegendőt, hogy feloldják a munkanélküliségből adódó feszültséget, de kivetképpen az ilyen sérülékeny, törékeny társadalmakban nagyon fontos ez a kérdés. Az első kérdésre szeretnék visszatérni, ami az Európán belül átmeneti társadalmak, vagy társadalmi átmenetek, szerkezetváltásokból levonható tanulságokat illeti. Igaza van, Különbség van a között, hogy egy országban polgárháború volt, és egy olyan, amelyben autoritér társadalom volt, ahol nem volt konfliktus, vagyis explicit konfliktus. Gondolhatnánk azt, hogy a néhány európai, közép-kelet-európai átmeneti tanulság inkább releváns Tunézia, nem pedig Líbia szempontjából, mert Líbián sok, Líbiában sokkal több volt a katonai vagy polgári háborús konfliktus, de a kelet-európai eh, országok átmenetéből levonható tanulságból vannak olyan elemek, amelyek alkalmazhatóak. Amikor először jártam Észak-Afrikában az arab tavasz követően, azt kérdezték, mit csinálnak a titkosított eh, dokumentumokkal, amelyeket a régi rendszer eh, megőrzött. Ez egy fontos kérdés lehet. Ez, ezen a területen a tapasztalatok, amelyeket Közép-Európában gyűjtöttünk, alkalmazhatóak lennének Észak-Afrikára is titkosított ügyiratokra vonatkozóan. Ami az ENSZ kapacitás és a szakértői tevékenységet illeti. Vannak automatikus mechanizmusaink, amikor humanitárius válságról van szó, ezeket aktiválni tudjuk. Itt a különböző humanitárius ügynökségekre gondolok, ezek megszerveződhetnek méghozzá klaszterekben, víz, egészségügy, oktatásügy, élemezés tehát ilyen tematikus csoportokba tömörülhetnek ezek. Amiatt együttműködünk a civil szervezetekkel, ők együttműködnek az ECO-val és az európai civil szervezetekkel, ami a politikai vagy békefenntartó intézkedéseket illeti, könnyebb volt politikai és katonai elemeket a helyszínre jutatni, mint a civil elemeket. Ez egyik oka annak, hogy létrehoztuk ezt a kezdeményezést. Megkérem Renátét, kolléganőmet, hogy mondja el, hogy hogyan mobilizáljuk ezt a szakértői ismeretet. Megkérem a kolléganőmet. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Örülök, hogy itt lehetünk ma. Nos, azt tanultuk, tanulhattuk az ENSZ-től, hogy nincsen egyetlen jó módszere annak, hogy hogyan lehet gyorsan eljutni a célközönséghez. Azt hiszem, hogy három különböző útvonalat kell választani. Az egyik az, hogy az EU-t követjük. Ez azt jelenti, hogy a tagállami, a tagállami készségeket használjuk ki, a tagállami, a tagállamok erejét használjuk fel. De azért van egy nagyon komos nagyon komoly ENSZ erő, amelynek feladata a békefenntartás, és ez elég reprezentatív ezen a területen az ENSZ, nem az ENSZ tagállamait képviseljük. Tehát van itt egy kis alapvető lehetőségünk, egy nagyon korlátozott embererővel rendelkezünk, humanitárius konfliktusok esetén, például Haitiban így léptünk fel. Aztán vannak a úgynevezett gyors eh, mechanizmusok, ezeket eh, eh, sokszor alkalmazunk humanitárius konfliktusok, illetve katasztrófák esetén a, a, a különböző tagállamainktól várjuk a segítséget. Aztán vannak, van egy rendőrségi csapatunk is, illetve van egy nagyon kicsi ö, egységünk, amely, amely ö, ö, bírókból, jogászokból, ö, illetve büntetés végehajtókból áll, őket is tudjuk mozgósítani, tehát mind a három dolgot egyszerre kell igénybe venni a legtöbb konfliktus esetén. Nagyon fontos arra rátapintani, hogy pontosan milyen erőkre, milyen feladatokra van szükség az egyes konfliktusok esetében. Ugye nem egyetlen kormánynak tartozunk felelősséggel, tehát a nemzeti politikai folyamatokat sem ismerjünk. Nagyon fontos az, hogy az ENSZ tagállamok tapasztalatát használjuk fel ezen a területen, illetve hogy ez a, ez a tapasztalat elérhető legyen az ENSZ alkalmazottainak számára. Ez azt hiszem a feladatunk lényege. Tehát nem létezik egyetlen jó megoldás. Azt hiszem, hogy ezen a téren térünk el leginkább gondolkodásmódunkban az EU-tól. Έχουμε ακόμα τρεις ομιλητές, με πρώτον τον κύριο Μιλάν Μόν. Muchas gracias, señor. Milyen Monur, köszönöm szépen. Megköszönöm azt, hogy ellátogatott ide, köszönöm, hogy elmondta nekünk, hogy pontosan mivel is foglalkoznak el, említette Libiát, mint különleges figyelemre igénytartó országot. Ugye Líbia vajon nagyon közel helyezkedik el az Európai Unióhoz, és az Európai Uniónak nagyon komoly szerepe volt abban, hogy lezáruljon a Gaddafi diktadúra. Kérem, hogy Számoljon be egy kicsit részletesebben arról, hogy pontosan milyen az együttműködés Líbiával, milyen perspektíváink vannak, mire, mit szeretne elérni Líbiával. De Líbiában még most is nagyon komolyak a biztonsági ö, problémák. Aztán ugye említ, ismerjük a bengázi amerikai ö, nagykövet ö, elleni terrorista támadás esetét. Van egyfajta segítségnyújtás a ENSZ felől Líbia felé határellenőrzés területén. Azt szeretném tudni, hogy az ENSZ beli munkára, munkájára milyen hatással van a pénzügyi válság, ugye nagyon komoly fiskális konszolidáció mennek keresztül az ENSZ tagállamai, ez hogyan befolyásolja az ENSZ munkáját? Kérem, hogy erről is beszéljen, különös tekintettel természetesen a nyugati országok helyzete érdekelne. Köszönöm. Jakonszári asszony. Köszönöm. Nagyon érdekes volt ez a beszámoló. Köszönet érte. Az a gond, hogy hogy az ENSZ sikereiről kevés beszámolót hallunk, leginkább az ENSZ kudarcairól e, tudunk meg bármit is a médiában. Ott van például Kelet-Timor esete, ott nagyon sikeres volt az ENSZ. Alapvetően azonban mégiscsak a demokráciáról van szó, erre irányulna a kérdésem is. Milyen mértékű kulturális érzékenységre van szükségük, mennyire kell belemélyedni egy-egy ország belső viszonyaiba. Afrikában vannak olyan országok, ahol jól működik a demokrácia, de az ottani demokrácia alapvetően eltér a mi demokráciánktól. A pártrendszer is más, mint a miénk, és olyan pártrendszer, mint Európában soha nem fog kialakulni. Tehát milyen, az, milyen a demokráciához és a diverzitáshoz való hozzáállásuk? Hogyan alkalmazkodnak a helyi viszonyokhoz? Scholz képviselő következik. Köszönöm, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani önöknek. Nagyon jó hagyománynak tartom azt, hogy imárom bevált ez a rendszeressé vált ez a, az eszmecsere az ENSZ és a parlament köze. Örülünk annak, hogy ellátogattak ide, és nem sokára a parlament is rövidesen New Yorkban látogat. Két kérdésem lenne. Már az eszmecsere is mutatja, hogy ha konkrét kérdéseket teszünk fel, akkor nyilván a kihívásokról, a problémákról is beszélni kell. Én arról szeretnék egy kicsit többet megtudni, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy a politikai, gazdasági és társadalmi helyreállítás egy-egy országban megfeleljen az ENSZ rendszerének. Ugye arról volt szó, hogy az Európai Unióval együttműködnek, de valószínűleg ez nem olyan egyszerű, főleg tudván, hogy az ENSZ közgyűlésen ugye vita folyik az egyes bajban lévő országokról, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet közbeavatkozni, hogyan lehet a békülési vagy megbékélési folyamatot optimalizálni egy-egy régióban. Jó például az, hogy Afrikában, Szomáliában lesznek majd ENSZ munkatársak, akik, és szakértők, akik ott fognak dolgozni in situ, és akik az állami rendszer megerősödését lesznek hivatottak elősegíteni. Kérdés, hogy lesznek-e ott mondjuk európaiak? Hogyan választják ki azokat a szakértőket, akik valóban tudnak valamit azért tenni, hogy fenntartható, hosszú távú polgári struktúra alakuljon ki? jelenleg mi a helyzet, mely országokból származik a legtöbb szakértőjük. Az önök tevékenységét ugye nyilván kapcsolni kell valamilyen módon a közgyűlésen folytatott általános vitához, nyilván érzékeny kérdés Második kérdésem. Mi a kapcsolata, vagy mi a tapasztalata a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésről. Ugye vannak olyanok, akik büntényeket követtek el, illetve olyanok, akik akik ellen eljárás, folyik, hogyan illeszkednek ők a polgári struktúrákhoz, amelyek a szobaforgó országokban kell, hogy, kell, hogy kialakítsanak. Gomes asszony, köszönöm, szára örülök, hogy ismét viszont láthattak, örülhetek annak, hogy ismét tanúságot tettél arról, hogy mennyire rátermett és tapasztalt vagy, és hogy mindent meg kell, megteszel azért, hogy a jogállamiság ellen megvalósuljon a fejlődési politikában. Milyen mon kollégám tett fel egy kérdést Líbiáról, ehhez kapcsolódnék. Mi a helyzet az átmeneti igazságszolgáltatása Líbiában? Én nem csak a biztonsági kérdésekre kérdeznék rá. Mi a helyzet tehát az igazságszolgáltatással az ENSZ nemrégiben Ilyen Mártint egy kiváló szakembert küldte Líbiába, de hát nyilván a Nemzetközi Büntető Bíróság tevékenységén túlmutatnak a problémák. Tehát túlmutat a bíróság munkáján, hiszen a fiatalok százai, ezrei a szomszédos országokból származó férfiak szabadultak ki a bengázi börtönökből, valahogyan velük is foglalkozni kell, nincsenek meg erre a megfelelő struktúrák. Mit tesznek ön, önök ezzel kapcsolatban? Aztán van itt egy másik ország, Afganisztán. Hát Afganisztánról már nem szokás beszélni, mint hogyha ott már lezajlott volna az átalakulás. A helyzet pedig nem ez, hiszen egyre bonyolódik a helyzet az azzal főleg, hogy az amerikaiak kivonulnak. Ez nyilván azzal is jár, hogy az ENSZ-nek meg kell erősíteni fellépését. Az igazságszolgáltatás nagyon komoly gond, Ott is azt hiszem, hogy komoly ENSZ, még komolyabb ENSZ jelenlétre van szükség. Nézzünk egy fejlődő országot, mint utolsó kérdés. Van egy van egy ország, Etiópia, ahol a diktátor nemrég vesztette életét, ez egyfajta remény sugár is lehet. Az ENSZ eddig nem tett sokat ezért, talán azért, mert sem az USA, sem az EU nem volt túlságosan nem, nem folytatott megfelelő szakpolitikát ezzel kapcsolatban, úgy tett mind a két fél, mint hogyha, mint hogyha a diktátor megbízható ember lett volna, de hát nyilván nem így volt, nem volt médiaszabadság, sokakat bebörtönöztek, nagyon komoly feszültségek vannak a keresztények és a, és a muzulmánok között, ez példátlan, valószínűleg azért, mert a kormány megpróbál beavatkozni a muzulmán vezetők kinevezésébe, aztán gond van a föld tulajdonviszonyokkal is. Ugye elméletileg Etiópia is átmeneti időszakot átélő ország. Kérdésem, hogy hogyan látja itt az ENSZ feladatát, mit tesz az ENSZ ezekben az országokban? Tessék, Cliff asszony, válaszolj. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr és kedves kollégák, ezeket a kitűnő kérdéseket azokkal a kérdésekkel kezdeném, amelyek az egyes országok helyzetét érintették, utána pedig visszatérek az általános politikai kérdésekre. Figyelembe véve a Líbiát, ahogy önök is tudják, az a pont, ahol a nemzetközi közösség tényleg segíteni tudott, az a, az, az volt, hogy folytatottak a, a súlyos biztonsági problémák, viszont a politikai folyamat során létrejött egy olyan kormány, amely helyi szinten autoritást kapott, és képes volt döntéseket hozni a tiltásokkal kapcsolatban. Nemzetközi segítségtől szempontjából néha ez nehéz volt, hiszen megvolt a nemzetközi erőfeszítés arra, hogy segítséget küldjenek, viszont a fogadófél szempontjából nem tudták felmutatni a prioritásokat, most már ez megváltozott, hiszen létrejön a kormány, és először is a saját prioritásaikat kell megfogalmazni, utána pedig létre kell hozni azokat a kapacitásokat a minisztériumokban, amelyek korábban nem léteztek az állam és az állampolgárok között. Tehát ez az első feladat, ez elég alapvető szintű és a libiai hatóság is kértek segítséget annak érdekében, hogy ezeket az alapvető kormányzati funkciókat ki tudják építeni. Úgy várjuk, hogy a politikai folyamat továbbra is prioritás lesz. Valószínűleg az igazságszolgáltatás a biztonság területén, illetve a gazdasági újjáépítés kapcsán és a munkahelyteremtés kapcsán is lesz majd ö, kérelem a segítség irányába. Van arra halandóság, hogy gyakorlati um, pontokban is tanulnia kell, például az igazságszolgáltatási gazdaság kapcsán, ami szerintünk fontos. Ez Anna kérdését is illeti az átmenet igazságszolgáltatás kapcsán. Örülök, hogy látom Önt, és szeretnék ismételten köszönet mondani a Timori segítségért. Úgy gondolom, Észak-Afrikában ez a kérdés rendkívül fontos, hiszen láthattuk, hogy volt változtatás iránti igény, viszont egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy az átmeneti folyamatok nem olyan folyamatok, amelyek 6 hónap alatt vagy egy év alatt lezajlanak. Több okból kifolyólag egyrészt azért is, mert hosszú időbe telik a bizonyítékok begyűjtése, feldolgozása, illetve maga a per is, és az átmeneti igazságszolgáltatás sokkal többet jelent ennél egy konszenzust kell kipíteni ezzel kapcsolatban, hogy mi történt a konfliktus során, és a kommunikáció oktatás által kell terjeszteni ezt a konszenzust, még akkor is az olyan országokban, ahol úgy gondoljuk, hogy nagyon jó volt az átmeneti igazságszolgáltatás folyamata például Csillében, az is 20-25 éves folyamat volt, és még mindig nem zárult le. Tehát úgy gondolom, hogy van egy jelzés arra, hogy ez prioritás, és lehet már most is tenni azért, hogy beinduljon a folyamat, mégis azt kell közölnünk, hogy ez egy hosszú folyamat lesz, hosszabb, mint általában, és ez sokat segíthet a régió számára. Most pedig Renátát kérni meg arra, hogy Afganisztánról szóljon, utána pedig majd beszélek meg az általános politikai kérdésekről. Köszönöm szépen, és köszönöm azt, hogy felvetették Afganisztán kérdését, illetve azt, hogy kicsit elfelejtkezünk Afganisztánról, ami meglepő, főként azok számára, akik ott dolgoztak, hiszen tudjuk, hogy milyen kihívások vannak még ott. Afganisztán mutatja azt, hogy milyen többfajta mérföldkő van az átmenet kapcsán. Amikor az átmenetről beszélünk Afganisztánban, akkor ez azt jelenti, hogy a nyugati világ kivonja a csapatait és a, tehát az ISA erőket. Az afganisztáni átmenetnek azonban több pontja is van. Egyik legfőbb pontja az az, ami 2014-ben lesz, maga a választások. Láthatjuk, hogy milyen fajta dinamikája van az átmenetnek itt és ez jól példázza azt, hogy hogyan lehet megoldani, hogy, hogy például egy fiskális szigorítás mit jelent. Hadd mondjak egy példát. Sokan úgy gondolják, hogy a nemzetközi csapatok kivonulásával az ENSZ szerepe növekszik, viszont az afganisztánok nem igazán ezt szeretnék. Ők szeretnék a saját szerepüket megerősíteni a saját országban, amely teljes mértékben jogos eh, mechanizmus, de vannak fiskális korlátozások, hiszen ahogy az országok kivonulnak katonai szempontból Afganisztánból, úgy meg fennáll a veszély ennek, hogy a fejlesztésre adott pénzek is csökkennek az ENSZ esetében is. Tehát ironikus az, hogy tíz uh, eh, eh, irodát bezárnak, ezek kicsik, de, az, de a következő években ez be fog zárni, be fognak zárni. Még néhány pontot szeretnék kiemelni Afganisztán kapcsán, például azt, hogy beszéltek a helyi gazdaságról, de itt nem csak arról van szó, hogy hogyan tudjunk létrehozni a fenntartható eszközöket arra, hogy beinduljon a gazdasági fellendülés és munkahelyek jöjjenek létre, hanem arról is szó van, hogy a mi ott létünknek milyen hatása van. A helyi gazdaság megváltozott és átalakult a nemzetközi erők ott léte alatt, és azáltal, hogy a nemzetközi jelenlét megszűnt, a he- teljes helyi gazdaság is összeomolhat főként abban az esetben, az, az, azon szolgáltatás esetében, amelyek a helyi, a nemzetközi erőknek nyújtottak szolgáltatásokat. Tehát az ilyenfajta szolgáltatások összességében 9-10 másik afgán tartottak el, tehát ezt is látni kell. A prioritás szerintem Afganisztán esetében az az, hogy hogyan tudjuk fenntartani a nemzetközi kötelezettségvállalást, hogyan tudjuk fenntartani ezt a kivonulás után, és gazdasági, politikai, emberi jogi, illetve kormányzati szempontból is. Ugyanakkor el kell fogadni azt is, hogy a mi elkötelezettségünk is megváltozik, ezt meg kell változtatni. Az afgánokat kell vezető szerepbe helyezni, és a kérdés az az, hogy hogyan tudjuk ezt a kapcsolatot másképp kalibrálni. Gyakran elfelejtjük azt, hogy az afgánok milyen sokat léptek előre három évtized után. Afganisztán e, igazából a legjobb olyan ország, ahol megfelelően kezelik a költségvetést összehasonlítva a hasonló országokkal. Egyre inkább megjelenek az jól képzett emberek, pedig három évtizedes háborúskodás után az emberek 70%-a tudatlan volt, tehát látnunk kell, hogy milyen fajta kihívások vannak számunkra. A legfontosabb tanulság az az volt Afganisztán esetében, hogy meg kell változtatni a nemzetközi részvétel sajátosságát. Például a Balkán az európaiak számára ugyanilyen tanulság volt, hogy hogyan lehet megváltoztatni a kapcsolatokat. Afganisztán ebből a szempontból kihívás lesz, viszont lehet, sokkal több lehetőség van arra, hogy hosszú távú fejlesztési programokat hozzunk létre, például a biztonságra való koncentrálás nagyon fontos lesz. Köszönöm szépen Renáta, most pedig visszatérek a többi kérdésre, amit feltettek. A kérdés a demokrácia kontextusa, illetve milyen fajta modellt lehet alkalmazni. Mindig érdekes megvizsgálni a demokratizáció területét, és a mellett, hogy van egy globális konszenzus az elvekről, mégis kevés kísérletezés folyik a különböző modellekkel, gyakran feltelezik azt, hogy igazából csak egy több párt több párt részvételével megtartott választásra van szükség, viszont nem veszik figyelembe a többi demokratikus mechanizmus gyakorlatot, amelyek támogatják a társadalmat a különböző időszakokban. Tehát az a fórum, amiről beszéltünk, ott megpróbáltunk a különböző országok tapasztalataira támaszkodni a különböző demokratikus részvétellel kapcsolatban, amelyek hatékonyak voltak az átmeneti időszakban. Ez um, másfajta gondolkodásmódot is feltételez, például Botswana a hagyományos rendszerét eh, is felvázolta, hogy hogyan próbálják a fiatalokat, a nőket bevonni abba a rendszerbe. Úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen pozitív, meg kell érteni azt, hogy az elvek hasonlóak, de arra kell eh, ösztönözni, hogy legyen egyfajta innováció is a részvételek mechanizmusát illetően. A szép kapban beszéltünk a demokratikus részvétel modelljeiről, és arról, hogy milyen kapcsolat van a demokrácia és az extrém szegénység, illetve extrém uh, egyensúlytalanság, illetve egyenlőtlenség között, és hogyan lehet ezekkel megbirkózni a demokratikus folyamat során. Arról is kérdeztek, hogy hogyan lehet egyensúlyba hozni a tagállamok részvételét a szakértelem kapcsán, hogyan lehet um, rendelkezésre bocsátani a különböző tapasztalatot különböző országok esetében. Az ENSZ mindig egyértelműen próbáljuk, egyformán próbáljuk jelezni a követelményeket, nincs egyfajta preferenciánk egy adott tagállammal szemben, viszont a fogadó kormányoknak gyakran van kérelme annak irányában, hogy küldjünk szakértőket. Például olyan országokról van itt szó, ahol, illetve olyan országok is szóba jöttnek, ahol már volt hasonló konfliktus és ezzel tapasztalatokkal, tapasztalatuk ezekkel kapcsolatban. Megpróbáljuk eh, a segítségnyújtást eh, kötni a nyelvi, helyi eh, sajátosságokhoz, és ezt összekötni egy intézményi reforma. És visszatérnék arra, amit mondtam a bevezetőmben is. Én úgy gondolom, hogy azok a partnerségek, amelyek az észak-déli országok között jönnek létre, az átmenetes segítségnyújtás területén, azok nem megfelelően vannak kiaknázva. Vannak ritka példája az együttműködésnek az EU tagállamok között, vagy a déli, tagállam, déli államok között, amikor megpróbálnak segítséget nyújtani, de nagyon ritkák ezek a tapasztalatok, ezek a példák. A kérdés az hogy le, esetlegesen szisztematikusabb fellépésre van szükség, hiszen az EU-nak eléggé nagy tapasztalata van az intézményképítéssel, irányítással, de ezt össze kell kötni a regionális tudással, nyelvi tapasztalattal, nyelvi tudással, és így az adott kormányok könnyebben át tudnak alakulni. Az Európai Uniónak hosszú távú kapcsolata van az intézmény támogatásban, például az arab országokban is akár. Köszönöm. Πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι ότι υπήρξε μια παραγωγική συζήτηση. Köszönöm szépen. Nagyon konstruktív vitát folytattunk, konkrét válaszokat kaptunk, és Sarah Cliff asszonynak és munkatársainak tiszta szívből köszönöm azt, hogy értékes idejükből ránk szántak valamennyit. Köszönöm szépen!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 Ladies and gentlemen, we are... Hölgyem és uraim, folytatjuk. We are going to take up agenda item number... Folytatjuk az ülést. Progress report on Albania. Nos, ez az első eszmecsere Albániával kapcsolatban. Az Albánia eltért, eh, elért haladásról szóló 2012-es évi jelentés első abban a sorban, az országjelentések közül az első. A bizottság múlt héten elismerte az ország által elért eredményeket, és azt javasolta, hogy az országnak tagjelölti státuszt garantáljon, azzal a feltétellel, hogy a kulcsontosságú reformokat végrehajtják. A közigazgatás, az igazságszolgáltatás és a parlamenti eljárási ügyekben. Most megadom a szót Hontis úrnak, a jelentéstevő úrnak, aki felvázolja majd álláspontját a bizottság javaslatával kapcsolatban. Hontis úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Ahogy a bizottság elnöke már említette, ez az első eszmecsere. Az albány által élt haladás volt az első vita. A Külpolitikai Bizottság egy olyan ütemdevel dolgozik, amely értelmében az állásfoglalást decemberben fogjuk a plenáris ülésen megvitatni. Mi ezen ütemtel vagy menetrend alapján dolgozunk, Kedves kollégák, azt szeretném elmondani, hogy ugye itt van, megvan a jelentés önök előtt, néhány bevezető gondolatot azért megtennék. Szeptember elején elutaztam Albániába, második alkalommal jártam ott, amióta jelentéstevő vagyok, és legutóbbi látogatásomnál különböző politikai képviselőkkel találkoztam az államelnökkel, a kormányfővel, a politikai pártokkal, az Albán parlamentben találkoztam a szakszervezeti képviselőkkel, a civil társadalom képviselővel is találkoztam. Ezen kívül az itteni brüsszeli albán nagykövetséggel is szorosan működtem együtt. Miért is mondtam el ezt? Nos, nagyon nyitottak voltak ezek, nagyon nyílt és pozitív légkörben zajlottak ezek a tárgyalások. Albánia valóban elszánt arra, hogy ezt a tagjelölti státuszt elérje, sok eredményt ért el. Az albán képviselők azt mondták, intenzíven dolgoznak azon, hogy valóban megfeleljenek a feltételeknek. Azt kell mondjam, hogy ezen viták során az egyes pontokat meg is vitattuk. Ha megengedik, köszönetet mondanék a bizottságnak, mert a bizottsággal, az illetékes tisztviselőkkel nagyon jól tudtunk együttműködni. Ahogy a bizottság elnöke is említettem, van egy országjelentés, amely főle biztos úr területébe tartozik. Ebben a jelentésben vannak olyan témák, amelyeket támogatni tudok, amelyeket beépítek a jelentéstervezetembe, ami a 12 prioritás kapcsán foganatosított intézkedéseket, illetve ezeket is támogatom. Megengedik zárásképpen az Európai Parlament titkárságának is köszönetet mondanék, mert nagyon sok támogatást kaptam. Így tudtam elkészíteni a jelentéstervezetet. Nézzük most meg a jelentés témáját. Nem szeretnék most a másodlagos dolgokkal foglalkozni. Most, ami az elért eredményeket illeti. Az én javaslatom ez egy olyan javaslat, ahol arra teszek kísérletet, hogy világosan felvázoljam az egyes pontokat, módosítókat is készítettem, és javaslataimnak a lényege az, hogy Albánia, ha, végig, ha végrehajtja a reformokat, akkor a tagjelölti státusz várományosa lehessen. Az a benyomásom, hogy ennél a fő kérdésnél széles konszenzusra számíthatunk. Szerintem nagyon fontos meghatározni, hogy egy ilyen javaslattal az állásfoglalás tervezet világos üzenetet közvetít az albán hatóságok és az albán lakosság felé, bátorítólag hathat rájuk, hogy folytassák az erőfeszítéseket, és azt gondolom, hogy nekünk a jelentésünkben világosá kell tennünk, hogy milyen pontokon kell ezeket az erőfeszítéseket tovább vinni. Mi vagyunk az Európai Parlament, választott képviselők, és szerintem a mi javaslataink, a mi megjegyzéseink, amelyek a jelentésemben találhatóak, világossá kell tegyék azt, hogy a foganatosított intézkedések, cél, ezek intézkedések célja az kell legyen, hogy a jogok, az életfeltételek, az életminőség javuljon Albániában. Azt gondolom, hogy ez az állásfoglalás tervezet nagyon is világos, kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, és azt hiszem, hogy a mi javaslatunk az lehet, hogy Albánia valóban tagjelölti státuszt kaphat, és azt gondolom, hogy elmondanám, hogy még milyen területeken kell intézkedéseket vagy előre haladást elérni. Kedves kollégák, emlékeztetnénk arra, hogy amikor értékeltük Albánia eredményeit, akkor megint szóba került a politikai helyzet. A meglévő információk alapján a helyzet javult, nem tudom, hogy valóban százszázalékosan stabilizálódott a helyzet, de sok probléma megoldással kapcsolatban megállapítható az, hogy nem csak a két nagy párt, hanem az ellenzéki párt is részt vesz az erőfeszítéseken. Úgy tűnik, hogy egyetértésre jutottuk az országban, hogy meg kell oldani a problémákat, jobb szabályozást kell elérni a parlamentben, ami az mentelmi jogokat illeti. Azt hiszem, hogy mindez jó feltételeket teremt ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy ezek az erőfeszítések folytathatóak, és hogy nem sokára eredményekhez is vezet majd. Ez az egyik, ez az egyik fő oka annak, hogy azt javaslom, hogy ezt az érvet kell tehát megerősíteni, azt gondolom, hogy tagjelölti státuszt érdemel Albánia. Az egyes aspektusokkal kapcsolatban még néhány megjegyzés. Az állásoglás tervezetben, a jelentés tervezetben szerepelnek egyes pontok, amelyek fontosak. Ez az állásolás tervezet korlátozott volumenű, minden pontot nem lehet megemlíteni, amely fontos, néhány pontra kellett korlátozni magunkat, és azt hiszem, hogy módosítóimmal, más kollégák módosítóival talán lehetőség nyílik további pontok felvételére, annak érdekében, hogy az állásfoglalás valóban kimondja azt, hogy Albániának mit kell még tennie. Az én úgy látom, hogy történtek lépések, reformok, de még sok dolgot kell tenni a helyzet javítás érdekében. Azon témákról szeretnék szólni, amelyek az állampolgári jogokkal kapcsolatosak és a munkavállalói jogokkal. Azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy javítsuk az igazságszolgáltatást, hogy legyőzzük a korrupciót. Jogállamiságra van szükségünk minden szinten, és azt gondolom, hogy itt még intézkedésekre van szükség, kiváltképpen a sérülékenyebb társadalmi csoportok esetében. Az én javaslatom pontosan ezen kérdésekről szól. Emellett nagyon fontos, hogy a mostani tényezők mellett, amelyeket az régióban megtapasztalunk, azt kell mondjuk, hogy Albánia pozitívan viseltetik szomszédos, a szomszédos országokkal, és a mi jelentés tervezetünk iránya azt hiszem alkalmas arra, hogy egy nagyon is érzékeny, sérülékeny régióban, mint a balkáni régióban, lehetőségünk van Albániát megerősíteni. Ezzel a jelentéssel egy új eljárást vezetünk be az Európai Parlamentben. A bizottságtól is talán meghallhatjuk, hogy mi a helyzet a többi balkánbeli ország tagjelölti kéremével, tag, tagfelvételi kéremével. Ha döntést lehet hozni, azt hiszem, hogy ha Albániával kapcsolatban döntünk, ennek hatása lesz a többi régióbeli országra. Remélem, hogy a bizottságunk, a parlament megfelelő üzenetet közvetít Albánia felé. Albániának van EU-s tagsági perspektívája. Ez azt hiszem, hogy csak javára lesz mindenkinek. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Huntes. We shall start the debate and first... Nem szépen, Huntes úr. Először Libor Rócsek kollégának adom meg a szót, az Ányék előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Hadd gratuláljak Hontész úrnak jelentéséhez. Azt hiszem, a jelentés nagyon jó. Ez a helyes politikai hang nem amelyet használni kell. Kiemeli a pozitív pontokat, említ néhány gyengeség, gyenge pontot is, tehát van, ahol még van mit a Albániának. Amikor a pozitív oldalról beszélünk, igen, a jelentés elismeri Albánia által elért eredményeket, és kiemeli azt is, hogy ez az eredmény annak köszönhető, hogy a fő politikai erők együttműködtek a kormányban és az ellenzékben is. Ami a problémákat illeti, vannak állandó problémák, a jogállamiság, a közigazgatási reform, a korrupció elleni küzdelem, és így tovább. Hadd emeljem ki azt, hogy politikai üzenetünk a következő kell legyen. A belső konszenzus nagyon szükséges. A kormány és az ellenzék között munkakapcsolatot kell létrehozni, konszolidálni kell a demokráciát Albániában. És természetesen nagyon fontos az Albán, Albánia európai integrációja. A mi frakciónk teljes mértékben támogatja a jelentéstevőt, de természetesen vannak olyan pontok, amelyeket jobban ki szeretnénk emelni, például a nyelv, az 1-től 4 tartó bekezdés talán kicsit határozottabban fogalmazhatna, így lehet valóban a bizottság javaslatára pozitívan reagálni. Tehát ki jobban ki kell emelnünk azt, hogy mi támogatjuk a bizottság az a javaslatát, hogy hagyjuk meg Albániának a tagjelölti státuszt. Tavaly nem volt Albániáról jelentésünk, talán érdemes lenne nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy mi jelentősége van a 2011. novemberi megállapodásnak, amely véget vetett a politikai padhelyzetnek, és lehetővé tette a 12 prioritás felé történő elmozdulást, ami szintén fontos, az, az ombudsman megválasztása. Talán megemlíthetnénk a jelentésben az ombudsmant is, mert szerintem fontos az albán demokrácia megerősítése szempontjából. Így lehet a civil társadalmat is megerősíteni. Mi lesz fontos Albániában jövőre? Hát a választások. A parlamenti, tavaszi parlamenti választások nagyon fontosak. Azt hiszem, nem csak megemlíteni kellene ezt a tényt, hanem kiemelni kellene ebben a jelentésben. Nagyon fontos Albánia demokráciájának a ja, alkalás számában, és egyfajta lakmusztesztje is az albán előrehaladásnak, és ez alapján megítélhető majd a tagjelölti státusz. Honti szúr beszélt arról, hogy az albán társadalomnak ugye vannak törékeny, sérülékeny rétegei említette az emberi jogokat, állampolgári jogokat, munkavállalói jogokat, én a gyermekjogokat is ide tenném, mert ez egy állandó probléma Albániában. Azt hiszem, ez is szerepel a jelentésben. Meg kell említenünk azt is, hogy Albánia nem ratifikálta a Nemzetközi Büntető Törvényszékre vonatkozó megállapodást. Azt hiszem, az albán hatóságoknak fel kellene erre hívni a figyelmét, hogy tegyék meg, ezt ratifikálják. Ami a regionális biztonságot illeti, Albánia az elmúlt években nagyon pozitív szerepet játszott. Azt hiszem, hogy ezt el kell ismernünk, határozottanban kell fogalmaznunk. Ha megnézzük, hogy mi történt a szomszédos országokban, a Firomban, Makedóniában, ugye Albánia konstruktív szerepet játszott az ottani etnikai villangások lecsitításában. Remélem, hogy folytatni tudjuk ebben a vonalban, de összefüggésképpen nagyon jó a jelentés, lesz néhány módosító, de a parlament azt hiszem egy nagyon jó, pozitív, bátorító, bíztató jelentés készít, és ugye ki kell emelni azokat a pontokat is, ahol Albánia, hát amíg van házi feladata, van még elvégzendő munkája Albániának. Köszönöm szépen! Most Háge asszonynak adom meg a szót, aki az Ald és Árnyék előadó. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy nagyon konstruktív lesz majd az együttműködés ezen fontos témában. Fontos, hogy elkezdjük az ezen, ezzel kapcsolatos munkát, de szerintem ez egy intenzív komoly reform folyamat elején állunk. Fontos, hogy ezek mérható reformok legyenek, ne csupán felületes reformok. Nagyon fájdalmas politikai polarizáció jött létre, és a jelenlegi politikai rendszerben Albániában még mindig látható ez a megmerevetés. Nagyon fontos, hogy elérjük, el tudjuk érni az albánokat az ő érdekükben, az ő javukra próbáljuk meg azt elérni, hogy Albánia közelebb kerüljön az Európai Unióhoz, nem a politikai elitet akarjuk kiszolgálni. Nagyon fontos, hogy a politikai élet minden résztvevője együttműködjen, együttműködjön az Európai Unióval. Korábban sajnos eh, az ebéli erőfeszítéseink nem voltak túl gyümölcsözőek, nagyon bonyolult volt, és ezt elnök is nagyon jól tudja. Azt hiszem, hogy nem csak az eredménye fontos, hanem az a folyamat is, ami ide elvezet. Néhány dolog, ami a frakciók szempontjából fontos. Tavaly a bizottság azt javasolta, hogy mostantól kezdve a jogállamiságot helyezzük a csatlakozási folyamat középpontjába. Ez nagyon fontos, a 23-as és a 24-es fejezeteket nyitják meg elsőnek, és ezeket zárják le legutoljára a csatlakozási tárgyalások során. Ez mindenképpen fontos, és jónak tartjuk. A nulla tolerancia elvét is nagyon jó dolognak tartjuk korrupció ellenes kérdésekben. Nagyon fontos, hogy az emberek ismét bizalommal legyenek a különböző közintézmények iránt, és ez úgy gondoljuk, hogy elősegíti a demokratikus reformat is. A zéró tolerancia azonban csak úgy elképzelhető el, hogyha igazságos az igazságszolgáltatás és méltányos, nem lehet egyoldalú ez a zéró tolerancia zéró tolerancia. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a, szerző, a szervezet bűnözéssel és a korrupcióval kapcsolatban minden bűnöst bíróság elé állítsanak a, az árvaházakban a e, elhelyezett gyermekek, a különböző elme gyógyintézekben elhelyezettek sorsát is mindenképpen javítani kell. Ez az állam feladata nagyon fontos. A nem hagyományos szexuális érdeklődésűek, a romák és egyéb kisebbségek jogainak képviselet, ez is az állam feladata. Aztán ott van még a sajtószabadság, illetve a sajtópluralizmus, digitális szabadság, ez is rendkív, ezt, is, ezt a kérdést is szívünkön viseljük, és ezzel kapcsolatban lesznek majd módosítóink, módosítóink is. Egyébként pedig pedig várom a közös munkát. A csatlakozással kapcsolatos reformokat szeretném, hogyha az albánok mi hamarabb saját bőrükön éreznék. Köszönöm szépen, hogy az elnök engedelmükkel most magamnak adom meg a szót, hiszen a dél-kelet-ázsiai európai delegáció elnöke vagyok, de majd látják, hogy különböző szerepekbe fogok tetszelegni itt az, el, az ülés során. Az előző Albániával foglalkozó állásfoglalást igen rég fogadtuk el. Egyetértek kollégákkal abban, hogy Huntis úr jelentése jó, nagyon jó, de azt hiszem a mi kötelességünk az, hogy még jobbá tegyük ezt a jelentést, lesznek tehát módosítások. Olyan állásfoglalásra van szükség, amely Albániát tényleg segíti abban, hogy közelebb kerüljön az Európai Uniós integrációhoz vezető úton. Albánia már régóta küzd belső, belpolitikai problémákkal, ezek akadályozták az európai integráció folyamatát. Örülök annak, hogy egy sor ilyen akadályt leküzdött már Albánia. Örülök annak is, hogy az európai agenda számos témájában sikerült ismét beindítani a politikai párbeszédet. Erre vártunk már régóta, ezt, eh, vártunk régóta, erre, azt, arra számítottunk, hogy ezt megteszik az európai ö, ügyekért elkötelezett eh, albániai politikusok. Albániának az a célja, hogy integrálódjon az Európai Unióba, elérhető, de minden attól függ, hogy megvan a politikai akarat, megvan a fenntartható politikai párbeszéd a politikai élet összes szereplőjével. Szeretnék optimista lenni ebben a kérdésben, és szeretném, hogyha haladna Albánia az integráció útján, illetve hogyha normalizálnák a belpolitikai életet. Remélem, hogy a soron következő választások nem hátráltatják ezt a folyamatot. Egyébként pedig egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy ösztönözni kell arra alban politikusokat, hogy fenntarthatóvá kell tenni a politikai párbeszédet. Az Európai Bizottság kulcsfontosságú prioritásainak ezzel eleget is tudnánk tenni. Az is nyilvánvaló, hogy a hogy a parlamenti, szabály, parlamenti eljárási szabályzatot, tehát a házszabályt is reformálni kell, ugyanígy a BT-ket is. De nagyon fontos az, hogy Albánia a megfogalmazott, tehát a bizottság által megfogalmazott prioritások területén igazi haladást érjen el, akkor beszélhetünk csak kézzelfogható eredményekről. Két témára külön kitérnék, ezek azt hiszem, hogy komolyabb figyelmet érdemelnek. Az első az igazságszolgáltatás, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc. Mi nagyon odafigyelünk erre a kérdésre, biztosítani kell azt, hogy Albánia jól felkészült legyen, illetve hogy hajlandó legyen, késznek mutatkozzon arra, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon. A második dolog, a média szabadság és függetlenség. Hát itt még nagyon sok javítani való van. Ezt a kérdést a nyomon követem majd a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Most pedig Kappa asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A Huntis kollégámnak szeretnék mindenképpen gratulálni ehhez a jelentéshez. Szeretnék néhány pontot felvetni, főként ezen ország csatlakozási folyamatával kapcsolatban. El szeretném mondani azt, hogy a teljes régió számára a fejlemények összességében pozitívak. Albánia előrelépéseket tett a reformok során, és sikerült bizonyos kritériumait a csatlakozásnak be is tartania. Viszont az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez az ország, enne, ezen országnak bizonyos feltételeket még teljesítenie kell, hogyha szeretne ö, csatlakozni. Hosszú még az út, de néhány konkrét megjegyzésem azért lenne. Az a kérdés, hogy a parlament, illetve a demokrácia működik-e ebben az országban. Az elmúlt években számos probléma volt, és az Európai Parlament jelentésében az, az áll, hogy további előrelépésekre van szükség, visszalépés nem lehet. Ezekre azért is van szükség, hogy meg lehessen reformálni az igazságszolgáltatást, le lehessen küzdeni a korrupciót, és hogy változtatni kell a kisebbségek és a nők helyzetén, és a saj, hiszen sajnálatos események vannak a családon belül erőszak kapcsán is. Mindenképpen a nőket kell jobban informálni a jogaikról. Ezen kívül meg kell teremteni a feltételét annak, hogy nők házát létrehozhassák, illetve hogy meg lehessen szüntetni a nők nőkereskedelmet. A börtönök helyzete, illetve a fogvatartottak bántalmazása. Ez egy olyan pont, amit kiemeltek, és mindenképpen fel kell emelnünk a hangkat az ellen, hogy a fiatalokat hosszú távon börtönben tartják. Az igazságszolgáltatás feladat az, hogy a gyerekek érdekeit megvédje, és nagyon nehezen érthető az, hogy ezeket a gyerekeket miért tekintik bűnözőknek, még akkor, amikor le sem zárult maga a per. Ez nem felel meg a gyerekek védelmének, és ellentétes a társadalom érdekeivel is. A kisebbségek védelmét is meg kell valósítani Albániában, ezt minden egyes Balkán, balkáni ország esetében követeljük. Olyan törvényekre van szükség, amelyek garantálják a kisebbségek védelmét, és le kell zárulnia a népszámlálásnak, és amely csak egy európai feltétel volt. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Ivo Weigl kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Meg kell mondjam, hogy örömömre szolgál az, hogy ma konstruktívan és békésen tudunk Albánia előrelépéséről beszélni. Nincsen semmilyen esemény, amely aggaszthatna bennünket Albánia estében, nagyon jó a jelentés készítünk, és a teljes folyamat pozit- pozitív Albániában, ezért rövid leszek. Az a tény, hogy az ellenzék és a kormány Albániában végül sikerült megállapodni az európai kérdésekben. Nos, ez egy nagyon fontos fejlemény Albániában, és ezt mindenképpen üdvözölni szeretném. Az előttünk álló választások tükrében fontosnak vélem, hogy eh, mi is eh, emlékeztessünk arra, hogy a politikai kultúra szintjét magas szinten kell tartani, hiszen hogyha a parlamentünk ezért tehet, akkor nagyon fontos az, hogy semleges álláspontot foglaljunk el. A múltban véleményem szerint túlságosan gyakran láthattunk olyan magatartásmódot mindkét fél részről, hogy hogy gyakran elítették azt, akik nem közülünk való volt. Úgy gondolom, hogy másfajta üzenetre van szükség az Európai Parlamentből. Szeretnék rámutatni arra, hogy egyetemű, hogyha valaki Albániába látogat, akkor nagyon fontos, hogy rámutasson arra, hogy környezetbarát eljárásokra van szükség. Az a kultúra, hogy egy természetes egyensúlyt hozzunk létre a természettel kapcsolatban, ez Albániában nagyon alacsony szinten van. Azokhoz csatlakoznék, akik pozitív szerepéről beszélnek Albániának a regionális kontextusban. Meg kell állapítsam, hogy a a szlovén három napja győzedelmeskedett Albánia felett olyan, olyan, ö, olyan ö, focisták, akik korábban Koszovóban éltek. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig szeretném az Európai Bizottság képviselőjét, Maragosz úrat megkérni arra, hogy röviden szóljon hozzá. Köszönöm szépen, Kukán úr, üdvözlök mindenkit! I would like to stress also from my side that... Uh, Szeretném hangsúlyozni, hogy a múltban kitűnő volt az együttműködésünk az albán hatóságokkal, de nem csak a hatóságokkal, hanem a többi állami szervvel is, de az NGO-kkal is, és más szerepvállalókkal is. Ez kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy sikeresen működjünk együtt. Fontos kiemelni azt, hogy az európai intézmények továbbra is együttműködnek, és egyhangulag szólalnak fel, főként azon üzenetek kapcsán, amiket szeretnék átadni majd albán barátainknak. Nagyon fontos ez a reformok szempontjából Albániában de kiemelték azt, és ez nagyon fontos, az, hogy létrejött egy konszenzus, és úgy gondoljuk, hogy ennek meglettek az eredményei ebben az évben. A politikai megegyezés volt az alapja ennek a politikai konszenzusnak, és számos más konkrét reformot is láthattunk, amelyek fontosak voltak, és amelyek már évek óta várattak magukra, és ezek most már lezárultak. Ehhez is kompromisszumok kellettek minden egyes politikai erő részéről, például a mentességek, a választási keret szempontjából. Egy másik fontos eleme volt az Európai Bizottság jelentésének az az, hogy elfogadtak olyan jogszabályokat, amelyet mély statusség kellett, de konkrét lépések is születtek a jogállamiság területén. Úgy gondoljuk, hogy ez az út, ez az a módszertan, amit Albániának követnie kell, akkor, hogyha szeretnék végrehajtani azokat a feltételeket, amiket az Európai Bizottság szabott meg ahhoz, hogy tagjelölt tagságot kaphasson az ország, de a további prioritásokat is teljesíteni kell, és nagyon sokan ma már ezeket megelmítették. A Kopenhágai kritériumok testés érdekében Albániának Albániával akkor nyílnak majd meg a tagyalások, hogyha arra készen állnak. Most már az albánok térfelé van a labda, az Európai Bizottság és más intézmények is készen állnak arra, hogy támogassák ezt a folyamatot, de természetesen Albániának is teljesíteni kell a feltételeket a bizottság követelései egyértelműek, itt lesz még kiegészítés. Másrésztről ehhez arra van szükség, hogy minden más területen is folytassák az erőfeszítéseket, azon területeken, amiket a jelentés is meghatározott. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy az albán intézmények továbbra is elkötelezettséget mutassanak a korrupció, a szervezett bűnözés leküzdése ellen azáltal, hogy megfelelő bírói folyamatokat, bírósági folyamatokat, eljárásokat vezetnek be. Biztosítékat kell adniuk nem csak az EU intézményeknek, hanem az albán állampolgároknak is azzal kapcsolatban, hogyha nincs, nincs büntetlenség. A bizottság ezt támogatja, és szeretné segíteni ebben, és reméljük, hogy Albániának meg lesznek a, az erőforrásai arra, hogy kövesse az európai utat politikai szempontból, a technikai szempontból is. Úgy véljük, hogy a folyamatos párbeszéd, illetve ez a mai vita is nagyon fontos ahhoz, hogy Albánia továbbra is motivált maradhasson, és láthassa azt, hogy nyitva áll az út előtte, akkor, hogyha sikerül a kiszabott felteleket teljesítenie. Köszönöm szépen, Maragosz úr! Többen nem kértek szót. Huntis urat arra kérném meg, hogy röviden zárja le a vitát. Tessék, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr! Minden kollégának szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásaikért, a kiegészítéseikért, javításaikért. Örülök, hogy ezeket már szóban elmondták, és remélhetőleg ezeket írásban is megkapom majd. Egy jelentéskészítő nem lehet egoista, nem állíthatja azt, hogy mindent százszázalékosan tud, de úgy gondolom, hogy olyan eredményre van szükség, amely egy megfelelő állásrólás indítványhoz vezet. Kedves kollégák, Egyszerű létrehozni egy jelentést, viszont sokkal fontosabb az, hogy azok, akik megkapják az üzenetet, azok értsék is, hogy számukra fontos ez, az ő, az ő érdekükbe áll ez, és az az üzenet, amit ma küldünk, az egy olyan ülés, amit valószínűleg az albán médiák is közvetítenek majd, minden frakció itt a szakbizottságunkban alapvetően egyetért a fő kijelentéssel, vagyis azzal, hogy az Európai Parlament kívánságát közvetítjük, és remélhetjük, hogy az albán nép megfelelő törekvéssel fog erre az üzenetre válaszolni, hogy a problémákat meg lehessen oldani. Remélem, hogy a jelentésünk jó lesz, rámutatunk azokra a pontokra, ahol még javításra van szükség azért, hogy jó eredmény jöjjön létre az albán nép számára. A döntő kérdés, az az, hogy döntő pont az az, hogy minden pozitív, viszont történtek olyan lépések, amelyek a kormány, illetve az ellenzék közötti közeledést szolgálták. Egyértelműen megállapodtak, és a múltban ez mindig problémás volt. Természetesen a politikai párbeszédet is stabilizálni kell. Novemberben ezen országjelentéssel kapcsolatban meg kell állapítanunk azt, hogy hol történt előlépés, és hol pedig nem. Ami a, az eljárást illeti, azt láthatjuk, hogy van politikai eh, akarat, és ezt a választásokat is hangsúlyozni kell az elmúlt választások során mindig azt láthattuk, hogy kiélesedett a helyzet, és nem láttuk azt, hogy mi lehet majd a kifelé vezető út. Úgy gondolom, hogy ezek az üzenetek, amiket közvetítettünk, és remélhetőleg ez az üzenet, ezt az üzenetet fogjuk megkapni Albánia, vagyis azt a további előrépésekre van szükség, nem tudod visszalépni, további politikai párbeszédre van szükség, ennek feltelei nagyon jó, és mindig is utalnunk kell arra, hogy hol lehetne folytatni, hogy lehetne még folytatni a párbeszédet. Nem fog most kitérni a többi témára, várom a módosítókat, és biztos vagyok abban, hogy a módosítókkal még jobb lesz a jelentés, és szeretnék már most köszönetet mondani a kollégáknak, akik már bejelentették azt, hogy módosítókat fognak benyújtani, szerintem így mindenképpen jó üzenetet tudunk majd küldeni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Emlékeztetném önöket arra, hogy a módosított leadási határideje október 22-e este 6 óra. Következő, az ötös pontot ugye elnapoltuk, ahogy ebben az elején megállapodtunk. Emberi jog jogi csak az EU emberi jogi stratégiának felvizsgálata az Európai Unió helyzetek kérései. Donszki úr. Ez az első alkalom, hogy a bizottságunkban a 2011-es évi éves jelentés az emberi jogokról és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája, ezt együtt vitatjuk a módosításokkal. Visszatérünk most a, arra a gyakorlatra, most decemberben lesz egy ülés, amikor a Szaharov díjat adják át. Ez azt jelenti, hogy ennek a jelentésnek az előkészítés igen intenzív munkálatok alapján történik. Korán, mint korábban is, az éves jelentésünk reakció a 2011-es évi jelentésre, de lehetőség arra, hogy a parlament álláspontját meghatározzák az EU emberi jogi politikájával kapcsolatban. Mielőtt átadom a szót Donskis kollégának, emlékeztetném önöket arra, hogy november 6-i ülésünkön szavazunk. Jelentéstevő úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az éves jelentést mérehatóan ismertetetem az AFED bizottságban. Ha megengedik, rövid bemutatom három részből fog állni. Az első a magyarázat, a második nehézségek, kihívások, harmadik pedig néhány megjegyzés, magyarázó megjegyzés. Meg kell valljam őszintén, elnök úr, hogy nem akartam nagyon akadémikus és, és távolságtartó lenni. Én azt szeretném, hogyha egy gyakorlatias dokumentumunk lenne, nem pedig egy ilyen nagyon szofisztikált, tudományos dokumentum, amely a múlt és a jelenlegi problémákat és megoldásokat gyűjti össze. Nagyon fontos, hogy fókuszált, koherens és hasznos dokumentumot hozzunk létre, egy hasznos éves jelentést. Éppen ezért mi a jövőt szeretnénk alakítani, nem csak a múlt beli tényekre kívánunk reflektálni, vagy a jelenre. Szeretnénk valóban hatást gyakorolni több intézményre és országra. Nagy örömmel tölt el, hogy azt mondhatom, hogy van közös alapunk, kollégám is, magam legtöbb mindenben egyetértünk, tehát van közös nevező, nagyon fontos, hogy egyetértünk az emberi jogok és azok megsértése tekintetében. Nagyon fontos a megfelelő megfogalmazás, megfelelő kifejezések használata. Tehát a diskurzus gyakorlati oldalát is megfelelően kell alakítani. Nagyon fontos a kollegialitás az éves jelentés elkészítésekor Rugalmasság, mozgástér szintén elengedhetenek, mert egyetlen jelentéstevő sem mondhatja magáról, hogy ővé az utolsó szó. Ezek nagyon fontos témák. Tehát valóban üdvözlöm az összes módosítót, és őszintén hálás vagyok a kollégáimnak a módosítókért. Második dolog, el kell mondjam, milyen nehézségek vannak a vallás és hit szabadsága. Ez a rész azt hiszem fókuszál jobb fókuszáltabb lehetne, de csak egy hosszú lista legyen az alapjogokról. Nem akarunk kiemelni egyetlen vallási közösséget hogy felekezetet sem. Sajnálatos módon néhány alkalommal ez történt, ugyanakkor el kell mondjam, van egy fontos dolog. Szeretném elmondani, hogy Kína és Oroszország miért került be a jelentésbe. Azért, mert úgy gondolom, hogy ez a két ország képviseli az emberi jogok megsértésének teljes skáláját. Gyakorlati módon tiporják lábbal a vallási <coughs> jogokat, és ezek nagyon fontos, hatalmas államok. Nagyon nagy területet, nagyon sok állam nélküli kisebbség, vallási, felekezeti közösség él a területükön. Rengeteg a kisebbség ebben a két országban én Lucien Pai, egy kínai-amerikai történeti, történészt említenék. Kína egy olyan civilizáció, amely nemzetállamként állítja be magát. Oroszországról ugyanez mondható lenne. Ez két nagyon fontos állam az emberi jogi kérdések szempontjából. Természetesen a nehézségek és kihívásokkal kapcsolatban nem lehet megkerülni egy nagyon fontos elemet, kollégáimat említeném, akik hozzájárulása nélkül nem tudnék ilyen munkát végezni. Köszönet életi Renate Weber asszonyt, és néhány egyéb ajtés kollégámat szeretném kieleníteni, Kill Nielsen és zöld kollégák, Anne Gamas asszony, Vezsia asszony, Jörg Lightfried, Anna Zaborska, Tőkés úr, Adrikéne asszony, csak néhány kollégát említettem, aki nagy mértékben hozzájárult a jelentésem készítéséhez, nagyon sok módosítóval. Néhány záró, magyarázó megjegyzés. Hogy elkerüljük az átfedéseket, az ismétlést. Mindent megtettem annak érdekében, hogy megpróbáltam megfelelni a kollégáknak, de nem lehet minden módosított bevéteni jelentésbe. Ami a stílust illeti, van néhány egységesítő elv, eh, koherencia, egységesség, következetesség, ezek nagyon fontosak. Nem a, az állításokkal akarok eh, szembeszállni, nem gondolom, hogy listát kellett volna készíteni. Ami a tartalmat illeti, azt hiszem, hogy van közös eh, nevezőnk. Nagyon könnyen mondhatom örömmel, hogy nem voltak alapvető nézeteltérések. Ezek formai, stilisztikai, megszövegezési, szövegezése kapcsolatos nézeteltérések voltak. Kollégáim nagyon értékes politikai és intellektuális elemekkel, kritikával és visszajelzéssel szolgáltak. Ezért őszinte hálával tartozom nekik. Köszönöm szépen! A néppárt jelentéstevője Tőkés László úr nincs itt, de azt kérte, hogy mondjam el a helyet, hogy mik a, mi a véleménye. A néppárt üdvözli azt a tényt, hogy a jelentés világosan megfogalmazza azt, hogy ez egy stratégiai dokumentum a jövő szempontjából előre tekintünk, a jövőbe tekintünk. Ebben az értelemben üdvözöljük azokat a módosítókat, amelyek kiemelik azt, hogy a rendszeresen, szisztematikusan, aktívan ki kell kérni az LKS-nek és Ashton asszonynak a mi véleményünket. A néppárt üdvözli azokat a módosítókat, amelyek kiemelik azt, hogy a néppárt azt szeretné az LKS-től kérni, hogy kérje ki a civil társadalom véleményét is elismeri azt a kulcsfontosságú elemet, ami elősegíti a demokratikus változásokat, és nagyon fontos az arab tavasz által hozott változások figyelembevétele. A néppel támogatja azokat a módosítókat, amelyek arról szólnak, hogy a világban rosszabbodik a helyzet. Jelenleg nagyon aggasztó helyzet alakult ki a világ több területén, Tibetben is, tehát nagyon fontosak azok a módosítók, amelyek ezeket emelik ki. A néppár támogatja azokat a módosítókat, amelyek a vallásszabadságra vonatkozó útmutatásokat a 377 cím, számú módosítóra van szó. Együtt kell működni a néppárt, az Európai Parlamenttel és a civil társadalommal. Üdvözöljük, hogy Szíria, Líbia, Fehér Oroszország többször előkerül a jelentésben. Szeretnénk kompromisszumos indítványokat látni ezzel kapcsolatban. A néppárt úgy gondolja, hogy a megfelelő választási megfigyelői missziók nagyon fontosak, ezekkel lehet segíteni a demokráciát. Aztán szeretnénk az emberi jogi záradékokkal kapcsolatban is eredményeket elérni. Emberi jogi záradékokat kell beépíteni a kereskedelmi megállapodásokba. Kopa asszony. Köszönöm szépen. Jag Leichtfried kollégám, az elnökelőda nincs itt, ezért felolvasom az ő hozzászólását. Kedves kollégák, az emberi jogi, emberi jogok, alapjogok tiszteletben tartandóak az Európai Unióban és azon kívül. Az éves emberjogi jelentés nagyon fontos lehetőség arra, hogy megerősítsük az Európai Unió emberi jogi politikát, hogy megmutassuk azt, hogy elértünk-e eredményeket, és hogy hol van még tennivaló. Szeretném ezt a lehetőséget megragadni arra, hogy kiemeljem azt, hogy mennyire fontos az, hogy van egy emberi jogi EU külön megbízott. E, összesen 404 módosító készült a jelentés, amely Donszki úr készített. Nagyon jó alap, de néhány dolog hiányzik belőle. Öt területet szeretnék kiemelni. Első, európai emberjogi politika. Számomra nagyon fontos, hogy a jövőben az EU egy közös hangot képviseljen, és hogy valóban fellépjen az emberi, jogi, az emberi jogok megsértésével kapcsolatban az EU-n belül és az EU-n kívül. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió aktívabb szerepet játszon az emberi jogok területén. Az emberi jogok ugyanolyan fontosak, mint a gazdasági és piaci tényezők. Első helyen álljanak az emberek, ne a piac. Második emberi jogok és kereskedelem. Az INTA bizottság tagjaként nagyon fontos volt számomra az emberi jogok és a kereskedem kapcsolatának felderítése. A szabad kereskedelmi megállapodásokat arra kell felhasználni, hogy alapvető munkavállalói jogokat, gyülekezési szabadságot hasz, támogathassuk. Fel kell lépnünk a gyermek és kényszermunka ellen, a diszkrimináció ellen a munkavállalók körében. Nagyon fontos a vállalati, testületi felelősség beépítése az szabad kereskedelmi megállapodásokban. Nagyon fontos harmadik országokban, fejlődő országokban, fontosak a környezetvédelmi szempontok is. Ami a kolumbiai helyzetet illeti, nagyon fontos a szakszervezetek védelme, gyülekezési szabadság, szolgáltatásokhoz való hozzáférésük a harmadik. Az arab tavasz, a bloggolók és más ö, szociális médiákat használók védelme. Bizonyos állam és kormányfők, mint líbiai vagy szíriai esetében azt hiszem, támogatnunk kell azokat az embereket, akik az alapjogokért, a vélemény szabadságért küzdenek. Éppen ezért egy módosítót szeretnék készíteni, amely nagyon fontos, az emberi jogok szempontjából nagyon fontos a kettős identitás, a kettős ID használatának kérdése, ami a digitális adat átvételt illeti, a mobiltelefonok, az SMS-ek kérdése, tehát az internet felhasználók jogainak védeme. Következő pont gyermekek és nők jogai. Nagyon fontos, nemzeti, nemzetközi, regionális szinten az emberi jogokon belül a nők jogait kiemelni. Lesz egy módosító azzal kapcsolatban, hogy több országban, a szubszorai Afrikában, a lányokat boszorkánysággal vádolják, a szociális kirekesztéstől a gyermekölésig, gyermekek rituális gyilkosságáig terjednek ezek a tevékenységek, már mint amit a boszorkány ö, ö, témakörben. Ami a valensi toleranciát élet és a diszkrimináció kérdését. Emlékeztetjük a tagállamokat arra, hogy vessenek véget az intoleranciának és a diszkriminációnak a nem, a kor, a szexuális orientáció és a vallási orientáció tekintetén. Nagyon fontos az, hogy megbékélés a felekezetek között. Optimista vagyok, úgy gondolom, hogy jó kompromisszumos indítványokat találunk majd a különböző frakciók között. A legfontosabb az, hogy az emberi és alapjogok védelmére kell összpontosítanunk az EU-n belül és kívül. Ez a jelentés a legjobb lehetőség arra, hogy bemutassuk az Európai Unió emberi jogi politikájának lényegét. Köszönöm szépen, Kopasszony, Gomes asszony. Uh, just to, first of all, congratulate Mr. Először is szeretnék gratulálni Donskis úrnak, kitűnő a munkája, kitűnő volt az expozéja, nagyon jó szellemben közelítette meg a kérdést. Eleni Kopa, a kollégám már ismertette frakciónk véleményét az árnyékjelentéstevő szavaival, és természetesen ezekkel messze menőkig egyetértek. Két-három dologra azonban külön kitérnék. Külön kitérnék tehát arra, hogy a parlament azt kérte, hogy a jövőbeni éves jelentésekben a főképviselő jelezze, hogy mit tettek a parlament állásfoglalásaival, tehát hogyan vették ezeket figyelembe. Ez rendkívül fontos, és hogyha valaki emberi jogi főképviselő, mondjuk Stavros Lambrinidis úr, ha kinevezik őt valóban, akkor ez is valamilyen hatást kell, hogy kifejtsen, illetve meg kell jelenjen a jelentésből. Még egy dolog. A stratégiák sikere attól függ, attól függ, hogy mennyire tudnak jól együttműködni a különböző szolgálatot, szolgálatok. Például az AFET és az Emberi Jogi Bizottság közötti együttműködés, illetve hogy egyéb szakbizottságok, a Fejlődési, Fejlesztési Bizottság, a Kereskedelmi Bizottság, az INTA, vagy az Ipari Szakbizottság hogyan tud együttműködni, illetve maguk a szakpolitikák hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ez ezen múlik az, hogy mennyire szavahihető az Európai Parlament emberjogi kérdésekben, aztán a főképviselő szerepe is fontos. Hát ő ugye kettős szerepet jár el, ez nem véletlenszerű. Ő hivatott biztosítani a különböző szolgált, szolgálatok közötti együttműködést a tanácsban és a bizottságban. Ezt kell tehát megtenni azért, hogy az emberi jogokat, az emberi jogok kérdése valóban megjelenjen minden egyes szakpolitikában, és ennek itt kell lenni a következő jelentésben is. Az utolsó mondandóm, támogatok. Egy olyan kérdést, amit Daszkor is említett a jelentésében, a regionális csoportok kérdéséről van szó, tehát az ENSZ emberi jogi ö, tanácsában a régióknak meg kell egyezni abban, hogy ki fogja ellátni a tagságot. Ezzel egy gond van, a tanács szavahihetőségét és hatékonyságát ez hátráltatja fontos lenne, hogy megfelelő erkölcsi normát fenntartsuk, és ez valahogy nem kompatibilis ezzel a rendszerrel. Az esznek tehát ezt meg kéne változtatnia. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ivo Weigl. Köszönöm. Gratulálok frakcióbeli kollégámnak, Donszkis úrnak, nagyon érzékenyen viszonyul ehhez a kérdés, ez a témához, és ez meglátszik a jelentés tervezetben is. értékeny tehát a kérdés. A legnehezebb talán a konkrétság és az általános megközelítés, figyelembevétele közötti egyen, egyensúly kialakítása, tehát az értékeinket kell megjeleníteni a dokumentumban. A jelentéstevőnek az volt a szándéka, hogy nagyobb figyelmet szenteljen az általános érdekeknek, nem kívánt részletekben bocsátkozni. A módosítók viszont pontosan a részletekre utalnak, és ide tartozik az én módosításom is. Igető problémákra utalnak, néven nevezik az országokat, a problémákat. Itt kell tudni kialakítani az egyensúlyt, itt kell kompromisszum késznek lenni, hogy a végeredmény olyan dokumentum legyen, amelyben megnyilvánulnak a rossz gyakorlatok bizonyos országokban. Az egyik legfontosabb feladatunk most ebben a fázisban, hogy az emberi jogi anyagaink egyfajta politikai és emberi súlyjal rendelkezzenek minden éves jelentésnek egyfajta üzenetnek kell lennie. Tehát az Európai Unió ezáltal üzen. Fontos állítások ezek. Az Egyesült Államok hasonló jelentését mindig nagyon komolyan veszik, az egész világban olvassák ezt, viszonyítási alap ez, tehát a gyakorlatok szempontjából jó lenne, ha mi is ilyenek, a mi jelentésünk is ilyen jelentésű lenne. Ez a mi szavahihetőségünk szempontjából is fontos, de azért is, hogy az Európai Unió világon betöltött szerepe növekedjen, illetve a konkrét problémák aspektusokkal is foglalkozni kell, amelyek ugye bizonyos országokban az emberi jogokkal és a jogállamisággal kapcsolatban kialakultak. Elnök, köszönöm szépen! Donszki úr, röviden kérem. Igen, igen, köszönöm. Nagyon röviden. Hálás vagyok kollégáknak a sok észrevételért, természetesen mindent figyelembe fogok venni, tanulmányozom majd ezeket a megjegyzéseket. Szeretném önöket biztosítani arról, hogy próbálom megőrizni a jelentés gerincét, ennek a lényegét, ugyanakkor kompromisszum kész vagyok, hiszen mindenképpen oda kell figyelni arra, amit a kollégáim mondanak. A munka folytatódik, mindent megteszünk azért, hogy jó eredményt érjünk el, a jó struktúra már megvan, bizakodóak vagyunk, és azt hiszem a hozzáállásunk is jó. Úgy vélem, hogy egy erős, erőteljes, ambíciózus és emlékezetes jelentést fogunk kialkotni. Köszönöm, mondja az elnök, ezzel lezártuk a vitát ezen napi rendi ponttal kapcsolatban. Most az EU emberi jogi stratégiának felülvizsgálata következik, hatos pont. Ez az utolsó megvitatása a tervezetnek és a módosításokat is most vitatjuk meg. Az a célunk, hogy az EU emberi jogi politikájának felülvizsgálatát, amelyet a főképviselő asszony kezdett el nemrégiben, eh, folytassuk. A tanács egy átfogó, átfogó e EU stratégiai keretet fogadott el demokráciával, illetve emberi jogokkal kapcsolatban, és ehhez kapcsolódó tevékenységi tervet is elfogadott. Reméljük ezt megfelelően fogják majd a gyakorlatban is megvalósítani, és együtt működnek a külügyi szolgálattal, a tagállamokkal, az EU intézményekkel, illetve Lambrinidis úrral, aki az EU emberi jogi főképviselője. Mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, hadd mondjam el, hogy november 6-án szavazunk. Most Táváros úr következik. Kérem, utassa be a jelentést. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ahogy ön is elmondta, ennek a jelentésnek a kiinduló pontja a főképviselőasszony közleménye, illetve az Európai Bizottság közleménye az Európai Unió szerepéről, abban, hogyan lehet előtérbe helyezni a demokratizálódást, emberi jogokat a harmadik országokban. Először is megvizsgáltuk azt, hogy hol tartunk, megvizsgáltuk azt, hogy mi a helyzet az emberi jogok területén az Európai Unióban. Ennek során az első következtetéseket is tudtuk már van, illetve az első kiinduló pontot is megtaláltuk, ami a következő. Az Európai Unió kettős feszültségben van. Egyrésztről új feladatokat, felelősségköröket kapunk, és intézményi szempontból új eszközöket gyűjtünk be emberi jogi szempontból, vagy új posztokat, például EU külön képviselő, vagy a főképviselő személye is csak Lisszaboni szerződés óta létezik néhány éve. Tehát míg egyrésztről egyre ambíciósabbá válunk, és intézményi szempontból növeljük illetékesség körünket, a valóság sokkal nagyobb kihívást jelent, mint néhány évvel ezelőtt. Főként azért, mert létezik a pénzügyi válság, és ez konkrétan hatott ki az Európai Unióra. Másrésztről viszont az Európai Unió való szemben ez is más világon, az úrhoz soft power megítélése is megváltozott, a világban a hatalmi egyensúly is változik. Tehát, ha úgy tetszik, két olyan korábbi, nemrégiben lezajlott fellemény van, amely kihatár, az egyik az arab tavasz, és az a tény, hogy nem láthattuk előre az arab tavasz eseményeit, és megpróbáltunk hatással lenni erre, megpróbáltunk konstruktívan ehhez hozzáállni, viszont ugyanakkor, és ez a második esemény, az Európai Uniónak bizonyos következményekkel kellett szembenéznie a pénzügyi válság során. Például bizonyos tagállamok sérülékenyé váltak, és ezáltal sérülékenyebbé váltak arra is, hogy harmadik országok avatkozzanak be gazdasági szempontból, olyan országok is, ahol nem tisztelik az emberi jogokat. Mire van szükségünk? Nem szabad elfelejteni az ambícióinkat, folytatnunk kell azt, hogy intézményi szinten jelenjenek meg ezek az igények, de ezeket egy eszköztárba kell helyeznünk, amely átfogó, Másrésztről viszont szükségünk van egyfajta jobb fejlődésre az emberi jogok kapcsán. Tudnunk kell azt, hogy mit szeretnénk, mi pedig három szinten. Az első szint az a külvilág, illetve az, hogy mit kívánunk látni a külvilágban. A második szint az Európai Unió a tagállam, illetve intézményei közötti interakció, a harmadik szint pedig a saját szintünk, vagyis az intézményeken belüli kapcsolatok szintje az Európai Unión belül, illetve az Európai Parlament maga, amely az évek során kitűnő munkát végzett az emberi jogok kapcsán, most azonban mm, már ezt sokkal inkább hatékonyá kell tennünk. Különböző javaslataink születtek. Az egyik az az, hogy létre kell hoznunk egy informális kapcsolattartó csoportot a parlament, a külügyi szolgálat, a tanács és a bizottság között az emberi jogok tekintetében. Nagyon konstruktív volt a munka ezen kapcsolattartó csoporton belül. A jelentésben azt javasoltam, hogy tegyük formálissá ezen csoportnak a munkáját, tehát rendszeres munkára kerülne sor, információt tudnánk cserélni, és sokkal hatékonyabban tudnánk fellépni. Ezen kívül születtek javaslatok a nyomonkövetéssel kapcsolatban. Az Európai Parlamentben is gond jelent az, hogy a saját emberi jogi állásfoglalásainkat nyomon tudjuk követni, bizonyos országban helyi szinten kell megvizsgálni a helyzetet, valakit ki kell nevezni az Európai Unióban a delegációk részéről, akik ezt nyomon követik, tehát mindenképpen szükség van a követési egységre. Ez nem is kétséges. Harmadik sorban pedig az az újfajta munka kapcsolat, amit eh, az új emberi jogi megbízott személye is jelent, ennek kapcsán a külvilág felé is kommunikálnunk kell. Szükség van például egy EU-arab megállapodásra is. Az egyik tanulság az arab tavasznak az volt, hogy nem tudunk elég sokat erről a szomszédos területről. Hálás vagyok a Droászak Bizottság nak is a jó vitákért, az afetnek is, hogy beszélünk ma erről. Számos módosítást kaptam, ezeket áttekintettem, és szinte minden módosítás megfelel a kompromisszumos módosítók szellemiségének. 20-25 kompromisszumos módosító jöhet létre az egyik jelentés tevők és más kollégák módosításai által ezek a módosítók egy része nem felel meg a kompromisszumok szellemének. Ennek eh, kapcsán azt fogom javasolni, hogy szavazzuk ezt meg. Majd. Jövő héten találkozunk, hogy beszéljünk a kompromisszumokról, és természetesen minden kérdésre, megjegyzésre válaszolok. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. A politikai frakciók Gál Kinga, a néppárti árnyék nincs itt. Megkért, hogy vezessen be az ő gondolatait, már másodszor részt vett az előző bizottsági üléseken a jelentéstervezet megvitatása során, Ezeken az üléseken bevezette, bemutatta megjegyzéseit a jelentéstervezete kapcsolatban, de miután csak most hétfőn délután kapta meg a módosítókat lefordítva, kedden már el kellett mennie Bukarestbe, nem volt lehetősége rá, hogy mérehatóan megvizsgálja a módosítókat, várja a következő árnyék előadói találkozót, hogy meg lehessen vitatni a módosítókat és megtalálják a megfelelő kompromisszumokat. Köszönöm szépen! Most pedig a következő hozzászólókat arra kérem, hogy rövide fogják mondanóját, mert eh, kiemelt vendégünk van. Gomes asszony. Köszönöm. Raymond Obiols nevében, az árnyékelődő nevében szóló, gratulálni szeretnék Rui Taveres kollégának, kiváló munkájához. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó kiinduló pont, valóban így szembe lehet nézni a kihívásokkal, amelyekkel szembenézünk. Megnéztük a módosítókat azzal a célral, hogy kiemeljük azokat a kérdéseket, amelyek kiemelten fontosak számunkra. Négy dolgot emelnék ki. Ahogy a jelentéstevő eh, Roy Tavares is mondta, mit, milyen tanulságok vonhatók le az arab tavaszból? Hogy valóban változtassuk meg a prioritásokat, valódi párbeszédet hozzunk létre a civil társadalommal, az NGO-kkal, emberi jogi aktivistákkal, nőjogi és ifjúsági képviselőkkel, nagyszerű szerepet játszottak, politikai pártok, szakszervezetek, és így tovább. Ez kiemelt prioritás, és többet kell tennünk, mint amennyit tettünk. Mostanáig második kérdés. Rossz koordináció az unión belül. így a tagállamokban, az uniós intézményekben sem volt minden tökéletes. Ha ezen változtatunk, akkor tudunk előrelépni, és ebben az értelemben bízunk Stavros Lambrindis úrban, a nemrégiben megválasztott emberi oki EU képviselőben. Az ő tudásával ismeri a mi parlamenti munkánkat, ismeri a tagállamok működését, a különböző intézményeket, azt hiszem, hogy tényleg elérhet valamit. Harmadik dolog, koherencia. A politikáink közötti koherencia. Mennyire vagyunk koherensek határaikon belül és kívül. Ezen a területen kiemelt fontosságunk a hitelességünk érdekében, hatékonyságunk érdekében, és hadd mondjam, hogy Tavares úr már rámutatott, arra, hogy a válságnak milyen kihatásai vannak, én is szeretném ezeket kiemelni, ami a vállalati testületi felelősséget illeti, ami a tagállamok felelősségét illeti, az EU intézmények felelősségét. Mit, milyen tanulságok vonhatók le a pénzügyi válságból? Sokan akartuk, hogy vezessük be a pénzügyi tranzakciós adót. Ugye van a takarékbetétekről szóló irányelv, ezek az intézkedések nem csak a nagy kihívásokat segítik majd feloldani, megoldani, hanem ezeknek hihetetlen hatások lesz az emberi jogi tevékenységünkre harmadik országokkal kapcsolatban. Azon országokkal kapcsolatban, ahol korrupt elit uralkodik, nagyon fontos pénzügyi és emberi jogi eszközökről van szó. Végül konkrét indikátorok, benchmarkok az emberi jogi stratégiák szempontjából olyan országokban, ahol párbeszédet folytatunk az emberi jogokról. Kína azt hiszem kiemelt helyen szerepel. Úgy gondoljuk, ő úgy gondolja, hogy egy kicsit ünnepélyesebben kellene ezeket a vitákat folytatni, kicsit komolyabban. Az ehhez a stratégiához kapcsolódó viták, amelyeket minden évben lefolytatunk, az emberi jogok éves jelentése kapcsán. Köszönöm szépen, Koppá asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek kiváló jelentéstervezetéhez. Világosan megfogalmaz, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk az emberi jogoknak. Az emberi jogok minden EU politika középpontjában vannak, és a világgal való kapcsolatartásban is. Garantálni kell a következetességet, a koherenciát az LKS e különböző tevékenységei között. Ami az emberi jogi demokráciai záradékot illetve a nemzetközi megállapodásokban ezeket beépítettük. A kölcsönös elszámoltatatóság nagyon fontos az EU és amerikai országok között. Mi jó magunk élő példával kell előálljunk, amikor az emberi jogok tiszteletben tartására van szó, csak így vagyunk hitelesek és hatékonyak, ezeket csak így tudjuk támogatni magunkba is kell nézni, meg kell nézni, hogy mi van nálunk. A saját házunk táján kell sebelnünk először. Nagyon fontos a koherencia, a hatékony működés az emberi jogok területén. Nagyon fontos az EU-n belüli támogatás. Támogatom az erre vonatkozó hivatkozásokat a jelentésben. Örömmel látom, hogy más kollégák is terjesztettek elő módosítókat, amelyek figyelembe veszik a, az úgynevezett vállalati, testületi, szociális felelősséget. Az európai multicégek a mi civilizációs szintünket kell tükrözik a határokon túl is. Az emberi jogok területén az ENSZ útmutatásoknak megfelelően az EU tagállamoknak saját nemzeti terveiket kell kidolgozniuk az EU útmutatások végrehajtására. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy partnerországok is betartsák a nemzetközileg elismert testületi vállalati felelősséget. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, jelentéstevő Tavares úr, öné az ászó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kollégáknak, Gomes és Kopa kollégáknak, és ön ugye Gál asszony nevében szólt. Nem sok időnk van, tudom, hogy itt van a miniszter úr és a nagykövet úr, ha megengedik az úgynevezett Corporate Social responsibility a testületi szociális felelősséget emelném ki, ezeket figyelembe fogom venni a módosítókat. Természetesen a kompromisszumos indítványok tárgyát és képezik majd ezek a kérdések. Én azt gondolom, hogy az üzleti világ, az üzleti élet és az emberi jogok kérdése nem csak a mi hitelességünk szempontjából fontos, hogy megfelelő egyensúlyt teremtsünk, hanem fontos azért is, hogy külpolitikánk hatékony legyen. Hiszen ha elvárjuk a világtól, hogy betartsak ezeket nekünk is, alkalmazkodunk kell ezekhez a mércékhez, normákhoz. Környezetvédelem is egyéb sztenderdekről is van szó, hogy normákról. Azt hiszem, hogy az a tény, hogy az európai cégek, hogy mondjam, nem sok időnk van, néhány európai cég nem viselkedik megfelelően a határokon túl, és hogy nem követeljük meg a megfelelő viselkedésmódot, ennek hatása van ránk, nem csak a hitelességünkre, az emberjogi politika területén, hanem a saját gazdasági, szociális valóságunkra is hatással van. Tehát, ha nem vesszük komolyan ezt a vállalati testületi felelősséget, ez ugye a rövid távú gondolkodásmódnak lenne a legjobb példája. Sokszor úgy viselkedünk, mint hogyha az emberi jogok csak egy függelékét képeznék a többi politikának humanitárius és egyéb okokból kifolyólag, pragmatikus okokból folyólag és eh, másként kell eljárni. Azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. Örömmel várom a jövő heti üléseket, és eh, együttműködünk majd a kompromisszum kidolgozásában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tavares úr! Most pedig rátérünk Eratok Kazakon már Kulisz asszony, eh, ciprusi külügyminiszter tájékoztat minket, Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai Főképviselői bizottság alelnöke nevében fog bennünket tájékoztatni a külügyek tanácsa október 15. ülésének kimeneteléről. Tisztelettel üdvözöljük miniszterasszony és Vimon urat is üdvözöljük. Köszönjük szépen, hogy Köszönjük, hogy ilyen türelmesek voltak, kedvesek, ezt nagyra értékeljük. És köszönöm szépen minden kolléga nevében, hogy rendelkezésünkre állnak, és tájékoztatják ezt a bizottságot az októberi a hét elején, hétfőn lezajlott külügyek tanácsáról. A tanács több fontos és érzékeny témát tárgyalt meg, először is Szíriát. A lesújtó helyzet ebben az országban nem csak aggályokra ad okot, hanem mindenkit arra kér, hogy lépjünk fel, de minél gyorsabban. Biztonsági veszélyt is jelent ez. Irán nukleáris programja a második. Tudjuk, hogy a tárgyalások eddig kudarcot vallottak. Semmilyen kézefogható megoldás nem volt. A tanács ezt a kettős meg kettős nyomonkövetési megállapodás megkötetés kívánja megtartani. Mali és szoba került, és hogy ott helyre kell állítani a jogállamiságot és a területi integritást. Szeretnék megtudni a tanács, mit szeretne tenni ezen a területen, és hogy kívánja támogatni az ENSZ szerepét, hiszen nemrégiben eh, az ENSZ BT külön mandátuma ruházta fel az ENSZ-t. Oroszország is előkerült, és más fejlesztéshez kapcsolódó területek. Nem sok időnk van, de elég időnk van az ön számára. Még egyszer meg is adom azonnal önnek a szót. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, tisztelt képviselő urak és hölgyek. Nagy is számomra, hogy találkozhatom ma önökkel, Catherine Ashton, az a bizottság alelnöke, és a külügyi főképviselő nevében számolok be az október 15-én Luxemburgban lefolytatott külügyek tanácsának eredményéről. Nagyon sikeres, produktív tanácsülés volt ez. 14 én este a tanács vacsorát adott Szergei Lavrov orosz külügyminiszterrel. Két oldalú kérdéseket támogattunk meg, amelyek mindenki számára fontosak. Energia, kereskedelem, modernizációs partnerség, civil társadalom és vízumok, és több nemzetközi kérdés is felmerült, idejétve Szíriát, Iránt, Malit. Hosszú, és élénk vita volt. Miközben mindkét, vagy minden fél elmondta érveit őszintén és komolyan. Összegészében hála a jó légkörnek, amely végig uralkodott az ülésben, ülésen, ezen kritikus és konstruktív partnerség eh, fennmaradt. Ez a vita segíti előkészíteni az EU-Oroszországi csúcs találkozót decemberben. Hétfőn reggel úgy döntöttek, hogy a 2012-es béke Nobel-díj, ugye az Európai Unió lesz, úgy döntöttek, hogy egy rövid nyilatkozatot készítenek elő, ezt a külügyi tanács után tették közzé. Megállapítottuk, hogy az EU munkájának ezen elismerése arra szólít fel bennünket, hogy továbbra is fáradhatatlanul dolgozzunk, munkálkodjunk a béke és az alapjogok érdekében, és hogy arra törekedjünk, hogy a külügyi fellépés koherensebb legyen, átfogóbb legyen, és hatékonyabb. Idézet vége. A külügyi tanács első napirendi pontjaként Málival foglalkoztunk. Az ottani helyzet továbbra is aggasztó. Az ENSZ biztonsági tanácsa egy második határozatot fogadott el múlt pénteken. Ez a határozat felhívja az Európai Uniót arra, hogy adjon segítséget és szaktámogatást a fegyver, máli fegyveres és biztonsági erők számára. Ennek érdekében elfogadtuk a tanácsi konklúziókat, amelyek válságkezelési koncepció kidolgozására hívnak fel egy európai biztonsági és védelmi politikai misszió létrehozására, hogy vissza lehessen tartani a mali hadsereg tevékenységét. Közösen felmértük azt a veszélyt, amit Mali jelent a régió számára. Európa és a világ egésze az instabilitás, a terrorizmus és határokon átnyúló bűnözés miatt érintett. A céljaink világosak, helyre kell állítani a jogállamiságot, egy demokratikus kormányzást, amely az egész területet irányítás alá tudja vonni. Szorosan kell együttműködni az ensz az Afrikai Unióval és az ecowas ezt mindenki kiemelte. Romano Prodi kijelölése, mint az ENSZ külön megbízottja Száheli régióba, ez nagy ö, pozitív fogadtatásra lehet, ami mellét illeti a novemberi külügyi tanácson visszatérünk Malira. Aztán megvitattuk a szíriai helyzetet. Az azonnali prioritás persze az, hogy véget vessünk az ülés, az öldöklésnek. A tanácsi konklúziumban elfogadtuk azt, ezeket eh, kiemeljük ezt. Elfogadtunk további korlátozó intézkedéseket is, amelyek célja a rezsim, nem pedig a lakosság. Megállapításra került az is, hogy az Európai Unió aggodalommal figyeli azt, hogy milyen hatása van a szíriai válságnak a környező országokra. És elítéltük az, azt, hogy a szíriai erők, katonai erők török területeket támadtak. Mindent meg kell tennünk a, annak érdekében, hogy ne eszkalálódjon tovább ez a helyzet. Diplomácia és politikai megoldást kell keresni. A tanács kifejezte, az, hogy teljes mértékben támogatja az ENSZ e, Arab Liga légerét Támogatni fogja Lakta Brahimi, de eh, ezen mellett eh, a tanács a humanitárius segély biztosítását egyre fontosabbnak minősíti. Gergőve biztos asszony tájékoztatta a tanácsot a humanitárius segélyről. Az EU a legnagyobb donor, a 230 millió eurónyi segélyről van szó, az EU a legfontosabb donor, mi vagyunk az törők ebben a segítségnyújtásban, de még többet kell tennünk. A szomszédos országokban is, ahol igen sok szíriai menekültet fogadtak be. Segítenünk kell ezeknek a befogadó államoknak és a civil társadalomnak Szíriában magában. Egyiptommal kapcsolatban a főképviselő asszony tájékoztatott minket arról, hogy hogyan készülnek fel az EU-Arab Liga csúcs találkozóra november 13-án. Az azt követő EU-egyiptomi munkacsoport üléséről is szó volt. Ez a munkacsoport ülés e, azért került felállításra, hogy elősegítsék az egyiptomi átmeneti időszakot, és minden érintettet bevonjanak ebbe a folyamatba. Ez a munkacsoport reagál Egyiptom kiemelt prioritására, a kereskedelemre és a befektetésre, turizmusra és az ingatlanok visszaszerzésére, ami a munkacsoport illeti a főképviselőasszony felhívta az Európai Parlament figyelmét arra, hogy megfelelő szerepet játszon, és hogy részt ezen az ülésen. Aztán a közel-keleti folyamatról is szóltunk. Itt egységesek vagyunk, szeretnénk újraindítani a tárgyalásokat Izrael és a palesztin hatóság között, garantálni szeretnénk a két állami megoldást, amely békét és stabilitást biztosít mindkét fél számára. Iránnal kapcsolatban megállapodtunk abban, hogy újabb korlátozó intézkedéseket kell bevezetni, négy területe összpontosítva pénzügyek, kereskedelem, energia és közlekedés. Ezek az intézkedések azt a célt szolgálják, hogy Irán nukleáris programját és az abból befolyó be, jövedelmeket megfelelően irányítsuk. Ezek nem az iráni nép ellen történnek ezek a korlátozó intézkedések, hanem egyértelmű jelzést kell küldenünk Iránnak, hogy reagáljon a nemzetközi közösség súlyos aggájára, amelyek azzal kapcsolatban merültek fel, hogy miről is szól az iráni nukleáris program. Konstruktívan kell ebben részt venni Iránnak. Ugyanakkor a tanács megerősítette ismételten konklúzióiban azt a célt, hogy az Európai Unió diplomáciai megoldást keres az iráni nukleáris programmal kapcsolatban. Bizalomépítés lenne nagyon fontos, lépésről lépésre kellene haladni, és nagyon fontos a kölcsönösség. A szankciók nem öncélúak. Továbbra is az iráni rendszer, a rezsim kezében van az a lehetőség, hogy valóban megfelelő együttműködés lehetséges-e, valóban bízhatunk-e abban, hogy Irán nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál az E plusz 3 plusz 3 nyomások gyakorolni Iránra, annak érdekében, hogy együttműködésre bírjuk az irányokat. Az ebéd során a keleti szomszédsággal foglalkoztunk, Grúziával és Fehér Oroszországgal. Hogy mit következett ott a választások után? Fehér Oroszországgal kapcsolatban egyetértettünk azzal az elemzéssel, hogy valódi változás nem történik. Nagyon fontos, hogy egységesek maradjunk politikáinkban annak érdekében, hogy maximalizálni tudjuk ennek hatását. Kitartunk a kritikus ö, hozzáállásunk mellett, kritikusak maradunk amiatt, hogy nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, nem elégendő kapcsolatot tartanak az ellenzékkel és a civil társadalommal. A tanácsi konklúziók célja a restriktív intézkedések meghosszabbítása Grúziával kapcsolatban. Készen állunk arra, hogy segítsünk a választás követő időszakban. Garantálnunk kell a kontinuitást a nagyon is zsúfolt EU-Grúzia programban. Éberen kell figyelnünk a változásokat. A tanácsi konklúziók, amelyeket elfogadtunk, kiemelik ezt a tényt. A főképviselő asszony bejelentette, hogy Füle biztos urat arra kérte, főtitkár helyettessel, Hágasmittel együtt, hogy látogassanak el Gróziába, hogy találkozzanak mindkét féllel, és hogy ismerkedjenek meg az új grúz kormányjal, ismertessék meg az új kormányt az EU-Grúzia együttműködéssel. Most szalanak ezek a látogatások éppen biztos úr és Helga Schmidt asszony azt hiszem tegnap éjjel indultak el, a tanácskozás most történik. Ma 18-án örömmel nézünk elébe annak a vitának, amelyet jövő héten tartunk az Európai Parlamentben a plenáris ülésen, Fehér országról és Grúziáról is lesznek viták. Ezt szerettem volna elmondani, mint említettem az elején, elfogadtunk tanácsi konklúziókat Szíriával kapcsolatban, Iránnal kapcsolatban, Fehér Oroszországgal kapcsolatban, Gróziával kapcsolatban és Máléval kapcsolatban. Ezek persze hozzáférhetőek. Az önök kezében vagyok, ha vannak kérdéseik, szívesen várom őket. Nagyon szépen köszönjük ezeket az átfogó és konkrét információkat a küli tanácsra, Kedves kollégák, itt a lehetőség a kérdésekre, megkérdésekre. Kérem a lehető legrövidebben tegyék ezt meg annak érdekében, hogy minden kollega szót kaphasson. És miniszterasszonynak remélhetőleg lesz ideje arra, hogy teljes mértékben megválaszolni ezeket a kérdéseket. De Kaiser asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, tisztelt külügyminiszter asszony. Három kicsi kérdésem lenne. Az első, Említette Lavrov orosz külügyminiszter urat, és azt, hogy nem sokára lesz ugye az EU Oroszország csúcs találkozó. Nos, a van-e esetleg valamilyen változás a Oroszországnak a Szíriával kapcsolatos álláspontjában? Van-e esetleg változás? Nyilván ezt nem találjuk meg a konklúziókban. A második kérdés. A második nagyon egyszerű. Röviden nem létette a közel-keletet, az izraeli-palesztin kérdést, Abbas kérdését illetően, ugye szóba került, az ENSZ-hez, ugye Abbas úr az ENSZ-hez fordult, és mi helyzet a BT határozattal? A harmadik kérdés, Iránnal kapcsolatos. Nyilvánvalóan Irán az urándósítása kapcsolatban azt mondja, hogy erre azért van szükség, a nukleáris gyógyászatra hivatkozik, tehát de hát ennek a nagyon hosszan elmagyarázta az egyik eh, tudós, hogy a nukleáris gyógyászat területen milyen izotopokra van szükség, nem sikerült sosem megfelelményre jutni. Mi a véleménye Európának ezzel kapcsolatban? Előkerült-e esetleg az iráni kérdés kapcsolatban ez a nukleáris gyógyászat az izotopok eh, kapcsán? Köszönöm szépen, Gomes asszony. Merci, madame le ministre. Uh, I, I'd like to ask you... Uh... Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni önnek, hogy eljött uh, közénk, és a Mali misszióról szeretném uh, kérdezni. Tudjuk, hogy az ENSZ-nek volt egy kérés, ezt meg is értjük, a kérdésem az az, hogy a tagállamok önös szerint felajánlják-e azt, amire szükség van ehhez a misszióhoz. Szerintem itt a krízisnek van hatása. Az EU kicsit rosszul kezelte a korábbi szomszédos országban tett missziókat. aki kérdés azt mondja, tudjuk kezelni. A Máli konfliktust eh, Guinea-Bissau-ban és eh, jogallamiság eh, helyreállításáról van szó, a terrorizmussal kapcsolatos kötelékekről. A helyzet ott nem javult, sőt rosszabb lett, az EU pedig semmit nem tesz. Én támogatom ezt a missziót Maliban, de nem hiszem, hogy az EU szemet hunyhat a felett, ami Guinea-Bissauban történik. Azt kérdezem, hogy erről beszéltek-e a tanácsban. Veronik Szíriáról kérdezett, én pedig azt kérdezném, hogy figyelembe véve a tél közelettét, beszéltünk komolyan annak lehetőségéről, hogy létrehozunk egy humanitárius biztos helyet, nem Szírián belül, hanem a szomszédos országokban, például Törökországban, vagy Jordániában. Ehhez azonban az kell, hogy ezeket biztosítani is lehessen egyértelműen. Közel-kelettel kapcsolatban a kollégám Veronik kérdezte már önt Én az akáról kérdezném önt. Ön milyen fajta hozzáállást szeretne ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy a tanács aka, az akát támogatni kívánja, ami nem igazán a, a legjobb. Lehet, hogy a tanácsadáról nem volt szó, de ez az utolsó kérdésem, és ez kötődik az ön országához is, illetve az EU kapcsolataihoz és egy szomszédos országokkal, az pedig Törökország, régiben kinevezték, Barroso úr régiben kinevezett egy képviselőt, akinek az a feladata, hogy Ciprus kérésével foglalkozzon. Ön mit gondol erről? Köszönöm szépen, Gomas asszony, Hontis úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a ciprusi miniszterasszonynak, hogy itt van. És uh, már tájékoztat bennünket a tanácsülés következtetéseiről. Szeretnék néhány megjegyzést tenni mindazzal kapcsolatban, amit ön elmondott nekünk. Ez nem az ön személyehez kötődik, ezek olyan kérdések, amelyek általános érkezésre tartanak számot, illetve a tanács következtetéséről van szó, illetve a kérdéseim, tehát nem személyes jellegűek. Az első kérdés, ez egy teljesen általános kérdés, és összefügg azokkal a kérdésekkel, amelyek az arab országokban tapasztalható lázadásokhoz kötöttek Szíriában, Iránban van, -e, van egyfajta becsülés azzal kapcsolatban, hogy Európa megtesz mindent azért, hogy ezeket a problémákat békésen lehessen megoldani. Én úgy gondolom, hogy nem. Engedjen meg egy megjegyzést, mert nagyon is aktuális, hiszen a tartalomtól eltekintve az Európai Unió béke szerepet kell, hogy játszon, viszont ez néha ellentétes azzal, amit igazából a politikában tesz. Megkapta az EU a béke Nobel-díjat, és ezért felvet, fel, bennem a kérdés, hogy az EU-nak tényleg sikerült-e az EU környékén tapasztalható problémákat megoldania, és emiatt megérdemelte-e a Nobel-díjat Irán? A következő kérdésem, és konkrét leszek itt, annak érdekében, hogy jól megértsenek az Európai Unió részéről. Nincs igazi elemzés azzal kapcsolatban, hogy milyen fajta változások történtek az arab világban, és ezt főként Szíria esetében láthatjuk. Azt láthatjuk, hogy a probléma, azt mondják állandóan, hogy békésen kell megoldani a problémát a, az ENSZ által, az Európai Unió, a miniszterek tanácsa mit gondol Törökország részvételéről. És lehet, hogy egy fontos szerepet vállalhatna Törökország. Törökország, ha részt vesz, akkor Izrael is fontos szerepet játszhat az Iránnal kapcsolatos problémák között. Nem alakul -e itt ki egy új ellentét? Nem jelenti ez azt, hogy ennek általános hatásai is lehetnek, és a teljes régió veszélybe kerül. Én látom, hogy különböző módon lehet ezt tekinteni, de az Irennel kapcsolatos intézkedések problémákat jelentenek a szomszédos országokban. Most gondolok itt a szükséges energiaellátásra. Úgy gondolom, hogy ezeket a hatásokat figyelembe kell vennünk. A szíriai katonai fellépés véleményem szerint újabb menekült hullámot indít el, akik majd Európába tartanak Görögországon keresztül. Mit tudunk majd tenni itt. Tehát tényleg mi vagyok arról győződve, hogy ezeket a témákat meg kell beszélnünk, és biztos vagyok abban, hogy eh, ezek a kérdések önt is nyugtalanítják, de a helyzet elemzése kapcsán úgy gondolom, hogy sokkal több szemszöget kell figyelembe vennünk, és ez a frakcióm véleménye is. Szerintem sokkal többet kell tennünk azért, hogy bebizonyítsuk azt, hogy az Európai Unió tényleg eh, békésen akarnak megoldani ezeket a problémákat. Thank you very much, eh, Mr. Sof Köszönöm szépen, Szofokleusz következik. Köszönöm szépen. Először is a külügyminiszter asszonyt üdvözlöm, és elmondhatom, hogy egyetértek a rövid magyarázatokkal, amelyeket a tanács nevében eh, adott. A béke támogatása, az Európai Unió külpolitikai fellépése egységes kell legyen. Azt hiszem, hogy ezekkel egyetértünk, aztán meg kell állapítanunk azt is, teljesen jogosan utalnak arra, hogy vannak nyitott kérdések. Máli, Szíria, Egyiptom, Palesztin kérdés, Irán, de Grúzia is. És azt gondolom, hogy az itt ismertetett pozíció a nemzetközi világrendben szerepelnek, hogy ezek hogyan meg hogy a nemzetközi közösség céljai hogyan esnek egybe az Európai Unióival. Három konkrét kérdés. Első kérdés Szíriával kapcsolatban. Hallottuk azt, hogy Ashton asszony a plenáris ülésen is szólt erről. Azt mondta, hogy gazdasági és humanitárius segítséget kell nyújtani Szíriának. Azt hiszem, ezt kicsit konkrétabbá kell tenni. Azt hiszem, hogy egy B-tervre is szükségünk van a szíriai esetében. De, tehát a gyilkolás nem ér véget, az öldöklés. Embereket ölnek meg, fenyegetnek, katonai összetűzés lehetősége is nő Törökországgal szemben például megállapíthatjuk azt, hogy talán tényleg egy gyakorlati, konkrét bétevre van szükségünk, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a békét megteremteni, megőrizni. Második kérdés a palesztin kérdés. Azt hiszem, ha mi azt mondjuk, hogy kell megoldást találni, ezt már évtizedek óta mondjuk. Két állam megoldás, a státuszt be kell tartani, nemzetközi szabályokat be kell tartani. Lehetne konkrétabban fogalmazni? Van egy konkrét praktikus terv, harmadik pont, mint Gomes asszony mondott, arra vonatkozik. Én azt mondom, hogy ami egy technokat, technokrata képviseletet illet, hogy valaki aktív szerepet vállaljon ezen a területen lehet, hogy van egy politikai személyiség, bár ez a technokrata személyiség, nem őt akarom megkérdelezni, de lehet, hogy van egy politikai személyiség, akire gondolhatnánk. Ez a három konkrét kérdésem, és saját tapasztalatból tudom, hogy ön mindig konkrétan és praktikusan válaszol a feltett kérdésre. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Leinen. Köszönöm szépen, Leinen úr, és utána miniszter az. Tisztelt miniszter asszony Grúziát is említette, és jó az, hogy az Európai Unió most már aktívan foglalkozik ezen ország fejlődésével. Grúzia társulási szerződést írt alá, illetve ezzel foglalkozik most az EU-val, és ez a társulási megállapodás, hogyha lezárásra kerül, az sokat segít az országnak. A kérdés az az, hogy hogyan vélekedik Kérdés az, hogy hogyan vélekedik a tanács az új grúz elnökről, mit gondol, lesznek egy pozitív változások, hogy inkább ez az új kormány inkább Oroszországgal kíván szorosabb kapcsolatot képíteni. A közel kelet kapcsán a két ország megoldás, két állam megoldásról beszélünk, hogyha Izrael folytatja továbbra is a, a telepes kérdést, akkor pár éven belül már nem lesz két állam megoldásra lehetőség. Úgy tűnik, hogy az USA sem tud se, sokat segíteni ebben a kérdésben, és nem tesz sokat azért, hogy ezeket a telepeket ezeknek a képítését megtámadja vagy olyan intézkedéseket tegyen, amelyen megmutathatnánk, hogy nem értünk ezzel egyet Izraellel. Szíria, illetve az, hogy a probléma átterjed a szomszédos területekre, Törökországra. Én is azt kérdezem, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy meg lehessen akadályozni a háborút ott. Egyértelmű, hogy Törökország és Szíria nem csak kis konfliktusba bonyolultak, hanem egy nagyobb katonai konfliktus irányába haladnak. Thank you, Mr. Leinen. Köszönöm, Leinen úr. Most miniszterasszonynak adom meg a szót. Thank you, Mr. <clears throat> Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok kérdés érkezett, volt néhány átfedés is. Próbálok tehát átfogóan válaszolni én is a kérdésekre. Lavrov, a Lavrov úrral folytatott találkozóról annyit, hogy nagyon jó volt a vita két oldalú kérdésekben, de nemzetközi kérdésekben is, tehát Szíriáról, Iránról és Máriról beszéltünk. Szíriával kapcsolatban egyetértünk bizonyos kérdésekben, más dolgokban nem értünk egyet az Orosz Föderációval, de jó volt a vita, nagyon őszintének találtam a hangnemét a munkavacsora közben, és erről azt, most, azt mondhatom el, hogy Lavrov úr hangsúlyozta országa álláspontját a Genfi kommunikével, nyilatkozattal kapcsolatban ezt a vita közben is elmondta, de azt nem mondanám, hogy a kettőnk közötti különbségek csökkentek volna Szíriával kapcsolatban de hangsúlyozom, nagyon konstruktív volt a vita, nagyon őszinte, és ahogy azt a főképviselő asszony is mondta, jó előkészítése volt ez az Euroszország csúcsnak, ugye, amire ugye idén kerül sor. Közel-kelet. Megbeszéltük az összes témát. Májusban a tanács az egyik legerőteljesebb tanácsi, össz, tanácsi konklúziót fogadta el a két állam megoldást hangsúlyoztuk, ugye mi ez alapján képzeljük el a jövőt. Vita <coughs> alakult ki, tehát vitát folytattunk. Abbas elnök nyilatkozatával kapcsolatban is, tehát hogy egy hogy az év folyamán később a palesztin hatóság az ENSZ közgyűlésének egy állásfoglalás nyújt majd be, de alapvetően arról beszéltünk, hogy hogyan lehetnénk konstruktívabbak, hogyan tehetnénk többet azért, hogy a folyamat újrainduljon. Jelenleg ezzel foglalkozunk. még nem tudható, hogy mi a palesztin hatóság által benyújtandó állásfoglalás tartalma, úgyhogy most azzal foglalkozunk, mint mondtam, hogy hogyan lehet a béka folyamatot újraindítani. Erről beszéltünk tehát. Ami pedig a telepeseket illeti, ugyanazt a politikát folytattuk, mint eddig, a főképviselő asszony különböző nyilatkozataiban, a tagállamok nyilatkozataiban, a tanácsi következtetésekben is mindig olvasható, hogy elfogadhatatlan ez, és ez a nemzetközi jog sárba tiprása. Világos tehát, kristálytiszta a mi álláspontunk. Májusban is elmondtuk ezt, és ezt az elmúlt tanácson is kinyilvánítottuk. Irán. Álláspontunk itt is világos. A mostani tanácsi következtetésekben hétfőn is utaltunk erre. A szankciók alkalmazása önmagában nem szakpolitika, ez önmagában nem megoldás, egy kétoldalú megközelítés egyik része ez, tehát egyrésztről nagyon komoly diplomáciai munkára van szükség. Főképviselő asszony találkozik, megbeszéléseket folytat az iráni oldallal, 3 plusz 3-as formula keretében, és megpróbáljuk azt elérni, hogy két fél bízzon egymásban, ilyen irányú javaslatokat teszünk. A tanács álláspontja tehát világos, elítéljük, hogy továbbra is uránt gazdagítanak, fokozzák iránybéli képességét, készségét, illetve az ENSZ biztonsági tanácsának határozata, illetve más szervek állásfoglalása ellenében továbbra is nehéz vizet állítanak elő. Ez tehát a tanács álláspontja. Mali misszió, Az Európai Tanács és a főképviselő asszony jelenleg dolgozza ki ennek a missziónak vagy küldetésnek a pontos részleteit. Még nem tudom azt elmondani, hogy a tagállamok erre majd hogyan reagálnak, de tudván, hogy mennyire súlyos a helyzet, illetve hogy az utolsó tanácsi következtetéseken komoly aggodalmunkat fejezzük ki. A gazdasági helyzet ellenére, a válság ellenére a tagállamok válasza azt hiszem nem várat majd sokat magára. De az elkövetkező hetekben fog eldőlni, hogy pontosan milyen formát ölt ez majd. Bissau Guinea kérdése. Gomes asszony komoly aggodalmát fejezte ki. Tegnap politikai párbeszédre került sor az Európai Unió és Zöldfok, az Zöldfoki szigetek között. Megbeszéltük a visszaginei helyzetet is. A Zöldfoki szigetek nagyon aggódnak a helyzet miatt, már földrajzi okoknál fogva is, kábítószer kereskedelem, kereskedelmi és egyéb szempontból is, illetve egyéb illegális tevékenységük szempontjából is sok gondot vetesz fel. És hát káros fejlemények lehetnek ezek. tanács már a múltban is kifejezte ezzel kapcsolatban a véleményét, és továbbra is aggódunk emiatt, de a mali helyzet, illetve a száheli övezet helyzete azonnali elgondolkodásra, illetve, tevék, illetve fellépésre készteti a tanácsot, ezért elősorban erről beszéltünk. Néztük, nézzük a Nézzük a biztonságos területek kérdését humanitárius szempontból. Meg kell vizsgálni azt, hogy Szírián belül hogyan lehetne ilyen vákumövezeteket kialakítani. Azért problematikus a helyzet, mert a BT-n belül sincs egyértelmű állásfoglalás. Tehát kérdés, hogy hogyan egy, dolog ezeknek a humanitárius folyosóknak, vagy, vagy biztonságos területeknek a kialakítása, és más dolog a polgári lakosság véle, védelme. Ezzel kapcsolatban a BT nem tudott dűlőre jutni, tehát nincs megegyezés, egy öntető állásfoglás ezzel kapcsolatban. A humanitárius helyzet egyébként jelenleg súlyos, az embereket nap mint nap lemészárolják. Jelenleg több mint 40 ezer halálos áldozatok száma. Nagyon fontos lenne, hogy az erőszaknak véget vessünk, illetve hogy ne forduljanak elő jövőben gyilkosságok. A tanács Brahimi úr küldetését támogatja. Brahimi úr jelenleg látogatásokat tesz a régió fontos országaiban, illetve a régióban magában, illetve Szíriában magában, de a szomszédos országokban is ellátogat. A főképviselő asszonynal számos tagállam képviselője találkozott már Brahimi úrral New Yorkban, az az általános közgyűlés hetében, és támogatásukra biztosították. Az AKA egyezménnyel kapcsolatban nincs közös álláspont a tanácsban. ebben a kérdésben nagyon fontos az, hogy a megszállt területekről származó, illetve a, települ, a telepesek által létrehozott termékek kereskedelmi hogyan kezeljük, tehát ez, ezzel foglalkoztunk, de nincs egyértelmű álláspont a tagállamok között. Ciprusi kérdés illetve egy új képviselő kinevezése Barozó úr Ha megengedi, akkor ezt a, erre a kérdésre személyesen válaszolnék, majd az ülés után, hiszen most itt hivatalosan a főképviselő asszonyt képviselem. Nem arról van szó, hogy kerülöm a választ, pontosan tudhatják, hogy mennyire nyílt, nyitott személy vagyok, de most erről hivatalosan nem beszélhetek, hiszen a mai ülésünk témája a külügyi tanács következtetései. Talán a ciprusi kérdést máskor lehetne részletesebben megtárgyalni. A következő téma arab országok, az arab tavasz kérdése, mit tesz jelenleg az Európai Unió. Ha fogalmazhatok így, kritikával éltek, vagy kétségeik merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió megérdemelte a béke Nobel-díjat, Hétfőn kiadtunk egy nyilatkozatot, tehát a tanács tagjai, a külügyi tanács tagjai kiadtak egy nyilatkozatot, nyilatkozatot a béke nobel kapcsolatban. Az Európai Unió múltbéli eredményeiről szó lesz, tehát hogy a békével kapcsolatban, a béke előmozdításával kapcsolatban mit ért el az EU történelme során, vagy története alatt. Maga az Európai Unió is egyfajta békeprojekt, nem volt Európában vagy a világon világháború, a legutóbbi világháború óta. És ebben az EU-nak nagy szerepe volt. A Nobel békedíj egyfajta ösztönzés is, bátorítás is az EU-nak, hogy folytassa ezt az utat, és komoly feladatai vannak az EU-nak, ott van Palesztina kérdése, ott van az arab tavasz, és hát más válságok is vannak még világszerte, más konfliktusok. Az Európai Unió persze nincs egyedül ebben a szerepben, ott van az ENSZ, ott vannak a regionális szervezetek, az EU próbálja saját szerepét játszani, saját feladatát ellátni úgy, hogy együtt működik más nemzetközi szervezetekkel, illetve regionális szervezetekkel. Pontosan ezért például Szíriával kapcsolatban szoros az együttműködés köztünk és az Arab Liga között. Az Arab Liga és az Európai Unió miniszteri szinten tárgyal majd egymással, ilyen ülésre eddig még csak egyszer került sor. A következő november 13-án lesz Kairóban. Kiváló el, alkalom ez arra, hogy az EU és az Arab Liga megbeszélje mindezeket a kérdések, amelyek az EU déli szomszédságában zajlanak. Nagyon sok országban van átalakulás, déli szomszédságunkban és folytatni kell erőfeszítéseinket, hogy segítsünk ezen országoknak. Meg kell azt vizsgálni, hogy hogyan tehetünk többet. Természetesen együttműködve az Arab Ligával és más szervezetekkel. Törökország szerepe. Törökország mindig is fontos szerepet játszott a régióban, és továbbra is erre törökszik, tehát más fontos államok is vannak még a régióban. Vagy arab országok is, amelyek fontos szerepre törekszenek. Említettem az Arab Ligát. Jó lenne, hogyha az Arab Ligának egyfajta előjoga lenne az átalakulóban lévő arab országokban, vagy az arab tavasz országaiban. I think I have, uh... azt, hiszem, azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam. Ha mégsem, akkor egészítsenek ki. De azt hiszem, mindenre válaszoltam. Köszönöm. Köszönöm, miniszter asszony. Sok hála és köszönet, hogy szabaddá tudtál tenni magát, és ellátogatott ide az AFEJ szakbizottságba. Lezárásként hadd mondjam el, hogy van még két napirendi pontunk. Köszönöm, hogy az egyéb kérdésekhez nem szól hozzá senki, és még egy dolog, következő ülésünk időpont, következő ülésünk egy rendkívüli afetülés, jövő héten, csütörtökön, Strasbourgban. Szavazunk is akkor, 10 órától 11.30-ig tart ez jövő csütörtökön. Ezzel lezártuk a napi rendet. Köszönöm szépen, köszönöm a részvételt, ezzel lezárom az ülést.